egy ellenszavazat volt. Allora un contrario e un astenuto. Egy ellenszavazat volt, és egy tartózkodás. 15-ösre vonatkozik a kompromisszum. Mind a háromra vonatkozik. 20-as következik.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 Következik a hatos kompromisszumos javaslat. Ezzel volt egy, ezzel kapcsolatban született egy szóbeli javaslat is, ezt eh, is figyelembe vesszük az eh, identitásra és a hagyományokra hivatkozás mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk hangulag. Követ a 22-esre ez vonatkozik. 21-esre is, illetve 21-est visz, ez okafogyott. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonnégyes, Ezzel kapcsolatban a részen, részenkénti szavazást kértek. Első rész. Mellette? Ellene? Egy ellenszavazat tartózkodás, egy tartózkodás, második rész mellette. Ellene? Tartózkodás ezt elutasítottuk. Következik a hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy szavazattal elfogadtuk. A 30-as többire vonatkozik a kompromisszum. Duff úr mellette, 30-as tehát, ezzel kapcsolatban van egy szóbeli módosítás, ezt nem kell megismételni, tehát mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Következik a 29-es a jelentéstevő részéről mellette, ellene. Tartózkodás. Három ellenszavazat volt. Harminckettes. Oka fogyott. Harminc es Nem, a nyolcas kompromisszumról kell szavaznunk, mondja az elnök. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 32-es oka fogyott, a 31-es szintén 33-as. Erről szavazunk mellette. ellene, tartózkodás elutasítva. négyes oka fogyott. Kilences kompromisszum hatos bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Elfogadtuk. 35-36 ezzel okafogyott tízes kompromisszum. Tessék. Csak egy kis megjegyzésem lenne. Szeretnénk itt megváltoztatni valamit a lengyel szövegben, ugyanis ez teljesen mellé megy, ez az egész a lengyel szövegben. Va bene, grazie. Sì, è un problema... Köszönjük szépen. Egy csak, ez csak egy nyelvi, lengyel nyelvi probléma, ezt e, tudomásul vesszük, ezzel kapcsolatban nem kell a többi mód, változatot is módosítani. Hát még szavazhatunk a tízes kompromisszumról, hogyha jól tudom, akkor a tízes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. ezzel a 37-es, 38-as oka fogyott, 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 43-as Messerschmitt. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum következik. A jelentéstevő részéről mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy ellen szavazat mellett. Elfogadtuk, akkor következik az 54-es módosítás.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 Non lo so, non è la nostra lista. Ah, sì, sì, ho capito così. C'è una differenza di liste, chiedo scusa, ma insomma... Különböző szavazólisták készültek, elnézést kérek, a titkárságnak van, az igaz, van igaza, a 45-ösről nem szavazunk. A 12-es kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor következik a 46-os, mert a 42-es okafogyott. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene ezt meg, meg kellene számolnunk mellette. 47-esről van szó mellette, ellene. Elfogadtuk. Negyvenkilences mellette ellene elutasítva. 48-as, kérdezi az elnök, hogy ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as, kompromisszumos javaslat, Dafur. A jelentéstevőtől kérdezem, hogy magyarázza meg nekünk azokat a módosításokat, amelyeket itt javasol. az angol nyelvben az applications szót használjuk, a röket francia kifejezésre angolul talán az application szó jobb lenne, mint a demand. Lehet, hogy ez csak nyelvi változtatást jelentene, de ez problémát jelenthet, precíznek kell lennünk, precízen kell fogalmaznunk. Haurégi úr? Melyik módosító javaslatra gondol Dafur? Melyik? Hányas számú? 13-as, 13-as módosító javaslat? Nos, ezzel kapcsolatban különböző korrektúrákat végeztünk, különböző javításokat végeztünk el a szövegen. Nem tudom, hogy mi zavarja Dafurat, nem igazán értem. Dafur. Az angol verzióban az applications, illetve requests szavak merülnek föl. A francia verzióban Raket és Demond. Nos, az eredeti szövegben petitiones szerepel a spanyol változatban, ezzel kapcsolatban nincsen semmi probléma. Írhatjuk a demandot, vagy a rökettet a francia változatban az angolban application, de ezzel kapcsolatban nincsen probléma. El tudom fogadni. Elfogadom, hogy Duffur, elfogadom Duffur javaslatát ezzel kapcsolatban. Elnök, azt hiszem, hogy nyelvi kérdésről van itt szó. Ezek szinonimák, nem? A szövegben. Az angol változatban figyelembe veszük azt, amit Duff úr javaslat, javasolt. A 13-as kompromisszumról szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. A 53-as következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene elfogadtuk egy ellenszavazat mellett. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az 55 és az 56-os megfelelnek egymásnak, ezzel az 56-osról nem szavazunk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás egy ellenszavazat volt. 57-es, mondja az elnök. Elnézést, javítja az elnök. Az 59-es következik. Mellette? Ellene? Tartózkodás. mit úr, eléggé magányos harcot vív. Csodálom önt. 60-as következik mellette. Ellene. Elutasítva. 61-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes módosítás. Elle, mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosítás, A preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosítás, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ötös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, Kicsit szolidáris akartam lenni Messerschmitt úrral szemben egy demokráciában, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes Beli asszony mellette, ellene, egy ellenszavazat tartózkodás, elfogadtuk. Következik az egyes kompromisszum jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene egy ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. 13-as Severin mellette ellene három ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a következnek a szakbizottsági vélemények. Kérem, hogy Haurégi úr most mondja el nekünk, hogy a Libe Bizottság javaslataival mi legyen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nézzük. Az AFKO bizottságnak minden Libe javaslatot el kellene fogadnia, kivéve az egyest, a kettest és a kilencest. Az egyes és a kettest ismétli egyéb, ismétel egyéb pontokat, a kilences pedig kifejezetten és kizárólag az AFKO kompetenciájába tartozik. A többi pontot elfogadhatjuk. A hetes mellett, mellett szavaznék, ez hiba a szavazólistán. Azt javaslom tehát, hogy két blokkban szavazzunk, hogyha elfogadják a kollégák. Az 1-es, 2-es, 9-esről szavazunk egy, egyben, és utána a többiről szavazzunk egyben. Most tehát akkor nem egy, senki sem ellenzi ezt, hogy blokkban szavazzunk? Akkor blokkban szavazzunk a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mondja az elnök, 9 helyett 10, 11, 12, 13, 14, 15-ös pontokról. Helyes? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Egy személy volt ellene, ketten tartózkodtak, a többiek mellette voltak. Most szavazzunk most azokról szavazunk, amelyekről nem kellene szavaznunk, ezért ellene szavazunk. 1-es, 2-es, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik az AFET véleménye. Haurigi úr, hogyan szavazzunk? Blogban esetleg? Igen, természetesen. Akkor elmondanám a bizottságnak, hogy miért javaslok itt több ajánlat, ajánlást elutasításra? Nos, azért, mert az 50-es pont nem köt bennünket, nem megerősített együttműködésről van szó. Az AFET egyszerűen véleményt készít a témában. Számos olyan bekezdés van, amelyek nem kifejezetten nemzetközi kapcsolatokat illető kérdések, mások viszont igen azt javaslom, hogy a kettest, az ötöst, a kilencest, a 14-est, a 15-öst, 16-ost és a 17-est szavazzuk meg, és a többit pedig ne szavazzuk meg, a többi ellen szavazzunk. Kollégák, van -e ezzel kapcsolatban hozzászólásuk, megjegyzésük? Úgy látom, hogy nincs de kérdezem még egyszer, van-e megjegyzés a kollégák részéről? Nincs. Jó, rendben. Akkor az első blokkban szavazunk. Az AFED bizottság javaslatáról, a kettesről, az ötösről, a kilencesről, 14-es, 15-ös, 16-os, 17-esről. Mellette? Ellene? Tartózkodás? egy ellenszavazat, egy tartózkodás. A többi következik most. A hármas, a négyes, az hatos, hetes, nyolcas, 10, 11, 12-es, 13-as. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor most következik a záró szavazás a módosított javaslatról mellette. Shot, ki a contrario? 18-an ellene. Tartózkodás. 18-an mellette, egy személy tartózkodott, egy személy ellenszavazattal, és nincs tartózkodás. Gratulálunk Haurégi úrnak! Nem csak öncélúan mondom ezt, komolyan mondom, kiváló munkát végzett, nagyon intelligens anyag ez, a legjobb megoldásokat találta meg arra, hogy a szakbizottságban kompromisszumot érjen el. Nagyon érzékeny, de nagyon fontos kérdésről van szó. Köszönöm. Ugyan. Oh,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 pont, amiről szavazunk, a Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazítása az ügyrendnek. Jól tudjuk, hogy voltak véleménykülönbségek ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Martin úr nagy kompetenciával, nagy hozzáértéssel folytatta le az egyeztetéseket. Szerintem most egy kiérlelt és jó szöveg van a kezünkben, amelyről szavazhatunk. De talán Martin úr kíván röviden mondani valamit. Nem? Akkor rögtön szavazhatunk. Rendben van. Eh sì, Allora, procediamo al voto. Kezdjük meg, kezdjük el a szavazást. Ötös módosító. Két részben szavazunk erről a módosítóról első rész mellette. Van egyébként még egy szóbeli kiegészítő is a raportőr részéről. Azt hiszem, hogy nem kell megismételnünk. Kérem, ki van mellette. Tehát az első részről szavazunk, az ötös módosító, nyolcadik cikkel kapcsolatos ötös számú módosító első része, amiről szavazunk. Nincs első rész. Hmm. Igen, akkor ezt rosszul eh, olvastam fel, mondja az elnök. Van egy szóbeli módosító indítvány, amelyik felvált egy másik eh, korábbi módosító indítvány. tehát erről a szóbeli módosítóról szavazunk, 8. Eh, cikről. Ki van mellette? Ki ellenzi? 8 igen, 8 nem úgy tűnik, akkor nem fogadtuk el. Megismételjük, ismételjük meg inkább a szavazást, hogy biztosak lehessünk a dolgunkban, tehát az ötös módosító, a raportő szóbeli se ki van mellette. Ki ellenzi? Most 9 igen, 10 nem született az ellenőrző második szavazás során. Sí, sí. Bene, allora passiamo a votare l'emendamento. Jó, rendben van, mehetünk tovább. DAF eh, úr szóbeli módosítójáról szavazunk mellette. 14 ellene. Tartózkodás. Akkor ezt elfogadtuk. Menjünk tovább. Következő a 11-es módosító 37a cikkhez kapcsolódik mellette. Ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes módosítóról szavazunk, a 74A cikk, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő 8-as módosító, 74B cikk, mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő szóbeli módosító David Martin és Roberto Gualtieri részéről került benyújtásra 12-es számú 96-os cikkhez mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő 10-es indítvány. Róma 4-es cím mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő az egyes számú módosító 116. cikkhez mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megyünk tovább, szóbeli módosító a következő. Mendes Vigo kollega nyújtotta be. 117. cikkkel kapcsolatos ez a módosítás, nagyon fontos az a kérdés, amit felvetünk. Amikor a konventben úgy döntöttünk, hogy az Európai Unió elnökének az intézményét részehozunk, eh, nyilván emlékeznek még a vitára. Azért eh, döntöttünk így, mert szeretünk volna, hogy ő legyen az Európai Tanács elnöke, és nem kevesebb. Egy fikarcnit sem kisebb ez a funkció. Én attól tartok, hogyha ez a president vagy chairman kapcsán írásos kérdéseket lehet benyújtani, amire írásban kell válaszolnia, akkor ő már nem chairman lesz, hanem valami sokkal fontosabb, ugyanak, és akkor az elszámoltathatóság és szóba jön. Nem hiszem, hogy ez gond, de azért arra kérném önöket, hogy ezzel még gondolkozzanak el. Szerintem nincs, nem lesz lehetőség arra, hogy az Európai Tanács elnökétől azt kérjük, hogy a parlament által benyújtott írásos, benyújtott írásos kérdésekre válaszoljon írásban. Martin Kolena. Nem akarok most vitát nyitni erről, értem, amit Mendez de Vigo úr akar mondani, és pontosan ezért van itt szó az elnöknek benyújtott írásos kérdésekről, hiszen itt a megfelelő eljárással, időzítéssel kapcsolatos kérdések fontosak, és nem annyira a politikai megfontolások. A szóbeli kérdésekkel kapcsolatban természetesen igaza van, de az írásos kérdések kapcsán, hogyha úgy érzi, hogy a hatáskörén túlmegy, akkor egyszerűen nem válaszol rá de persze tudom, hogy mi a e, tendencia, és szerintem nekünk parlamentnek nem kellene ilyen joggal rend, jogkörrel rendelkeznünk. Elnök úr, természetesen szóbeli kérdéseket feltehetünk neki, hiszen ellátogat a plenáris ülésre, nem kell feltétlenül válaszolnia. De kérdéseket feltehetünk. Ezért azt hiszem helyes az is, hogy a szóbeli kérdéseket benyújthassuk írásos formában is. talán jól emlékszem még arra a vitára, aminek a kapcsán létrehoztuk a konventben ez az Európai Tanács elnökének a posztját, és nem egyértelmű, sem a konvent kapcsán, sem az, az utáni események kapcsán nem volt egyértelmű, hogy tulajdonképpen milyen ez a funkció, amit létrehoztunk. És attól tartok, hogyha nem vagyunk képesek egy eljárást megállapítani, aminek a kapcsán kérdéseket lehet intézni az Európai Tanács elnökéhez, akkor fel lesz, meg lesz a veszélye annak, hogy egy új demokrácia deficit keletkezik. Ezért támogatom azt, támogatom ezt a nagyon prudens és á, megfontolt javaslatot, amit a raportőr nyújtott be. Nos, úgy döntöttünk, hogy, hogyha még két percet, másodpercet ad nekem ennek, akkor mondok erre valamit. Itt hát nincs szó demokrácia deficitről, hiszen mindig is van lehetőség arra, hogy a tanácsnak benyújtsunk szóbeli vagy írásbeli kérdéseket. A tanács a felelőse a politikának, nem az Európai Tanács elnöke. Ez egy alapvető hiba. Az Európai Tanács elnöke koordinál, irányít, és csak az Európai Tanács üléseit vezeti. De azon tartok, hogyha most új eljárásokat hozzunk létre, azzal egy igazi politikai figurává növeljük, vagy nő eh, ez a szerepkör, ez a funkció. De az elnök eh, hatáskörének része az, hogy a nevünkben tárgyaljon például a közös kül- és eh, biztonsági politika kapcsán még nem tett ilyet, nem azt hiszem, egy problématikusnak tartja ezt a hatáskörét, de minden bizonyal, hogy nagy hatáskörrel rendelkező személy lesz az Európai Tanács elnöke, egy igazi prezident, és nem csak egy ilyen chairman, egy, mintha valamilyen testületnek a kis súlyú elnöke lenne. ahogy a néhányat látni szeretnék. Mikrofonba kérjük. Úgy látom, hogy más nem kíván ehhez hozzászólni. Akkor először Mendes de Vigo szóbeli módosító indítványáról szavazzunk. Az Európai Tanács elnöke a kifejezés, amiről szavazunk. Tehát ez egy szóbeli módosító indítvány, amit a jelentés tevő nyújtott be. Tehát először Mendes de Vigo úr szóbeli módosítójáról szavazzunk, és majd utána a rapportőréről. Tíz igen, ki van ellene? nem fogadtuk el. Elutasítottuk. Akkor szavaznunk kell a másik szóbeli módosító indítványról. Ki van mellette? Ki ellenzi? 11 és 10 arányban elfogadtuk. Tehát 11 igennel, igennel 10 nem szavazattal. Menjünk tovább. Következő a 4-es számú módosító indítvány. Itt a kérésnek megfelelően részenként szavazunk. Valaki közbeveti, hogy ez nem így van. kihagytunk valamit, a 9-es módosítót, erről szavazunk tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most következik a négyes számú módosító indítvány, amit az előbb már említettem, részenkénti szavazás, négy részről szavazunk külön. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egy tartózkodással. Második részről szavazunk mellette. Ellene. Elutasítottuk. Harmadik részről szavazunk mellette. Ellene. Kettő nem szavazat, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene két nem, tartózkodás, egy, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Negyedik részt is elfogadtuk. Passiamo all'emendamento 6, relativo all'articolo 130. Következő a hatos módosító 131. cikkhez. Itt van egy szóbeli módosító, amit a raportőr nyújtott be. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk. Hármas számú módosítóindítvány. Mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel ennek a szavazásnak is a végére érkeztünk. Lezárhatjuk a munkának ezt a részét, és megyünk tovább, visszatérünk a napirendünkre.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 No, no, non c'è. Legiferare meglio. Ah, legiferare meglio, ecco, il punto 7. Bene. Vagyunk a hetes napi pont. Szvivka úr, megtenné -e, hogy elmondja ezen jelentésnek a tartalmát, a jogalkotás minőségének javítása, a szubjet és az aranyosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében az Európai Bizottság 15. éves jelentését. think we should vote. Elnök úr, Cievka úr nincs itt, de azt kérem, hogy szavazzunk, mondja Mendez de Vigo. Allora procediamo senz'altro al voto. Nos, akkor rajta szavazzunk. Ötös módosító. Rangeltől, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Négyes módosító, Csenekú, mellette, ellene, tartózkodás, hagyva. Hetes módosító, Hefner, mellette, ellene, tartózkodás elvetve, hatos módosító, Angel nevéhez fűződik, mellette, ellene, tartózkodás elvetve, nem, nem, nem, jóvá hagyva, mondja az elnök. Nyolcas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Kilences módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. Most pedig következik a tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. Egyhangulag. Kettes módosító mellette, mölcerféle, mellette, tehát a kettes módosító, a mölcerféle módosító, illetve ez csak a német változatot illető módosító, de hát a jóváhagyás csak megerősíti ezt a változatot akkor, tehát jóváhagyva a kettes. Következik a hármas, a Hefner féle mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. Zárószavazás, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mell- ellene, senki nem szavazott ellene? De egy ellenszavazat, Schmidt úr részéről már csodálkoztam volna, nem így lett volna. Tehát akkor egy ellene, de jóvá hagytuk a tervezetet, nagyszerű. Resterebbe sarebbe dei cittadini? Sì. 20, Bene, allora resta... Eh, pe... Kérem szépen, még napirendi pontunk, a polgári kezdeményezésről szóló napirendi pont. Tudják, még az izlandi felhő miatt én Olaszországban maradtam kényszerülni, és akkor hallhatták a kollégák Sefcsovics biztos úrnak a hozzászólását, kettő jelentéstevőt neveztünk ki, Lemász úr urat és Gurmai Zitasszonyt. Most pedig megadnám a szót a két jelentéstevőnknek, talán Lemász úr úrnak el, először kell. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönhetet szeretnék mondani a koordinátoroknak és a teljes AFKO bizottságnak, hogy kineveztek az egyik társ jelentés tevőnek, annak ellenére, hogy az önök szakbizottságában azért nagy tapasztalatom nincsen, sőt nem is vagyok igazán tapasztalt, amióta ez a parlamenti ciklus elindult. De, mint ahogy ön emlékeztette is erre, elnök úr, már egy első eszmecserére sor került akkor, amikor Sefcsovics biztos úrral találkoztunk Strasbourgban. Sajnos akkor egy sor kollega nem lehetett jelen, félembe véve az izlandi vulkánoknak a nagy aktivitását, már pedig úgy vélem, hogy nagyon hasznos lehet, hogy egy kicsit elmélyültebb vitát folytassunk erről a témáról, és Zita Vitaszon, aki elnöklte azt az ülést, amelyet Sazurban tartottunk, nagy hatékonyságról tanúbizonyságot téve, egészen biztos, hogy nagyon érdekes hozzászólást fog tenni a témával kapcsolatosan. Hagy emlékeztessek arra a szellemre, amely megfogalmazódott az európai alkotmányozási folyamatban a témával kapcsolatosan. Nagyon sokan különben az AFKO bizottságtól jelen voltak a konvent munkájában, és ez lehetővé teszi azt, hogy most megvizsgáljuk azokat a kérdéseket, amelyeket elemezniük kell majd a jelentés tevőknek, és amelyek tekintetében valamennyi AFKO képviselő kollégáknak a véleményére nagyon kíváncsiak vagyunk, és az petíciós bizottság képviselőnek a tevékenységére is, illetve véleményére is, akit be kívánunk vonni a folyamatba. Nos, a polgári kezdeményezés három aspektust ölel fel. Az első célja az, hogy egy közvetlen kapcsolatot építsünk ki az európai polgárok és az európai intézmények között az, az, amit úgy szoktak a hétköznapi nyelvben megfogalmazni, hogy a brüsszeli intézmények, a brüsszeliek. Tehát vannak a döntéshozók, és vannak azok, akik végrehajtják a különböző jogi aktusokat, elviselik azokat, elszenvedik adott esetben azokat, vagy a kedvezményezeitek lehetek. Tehát ezeket kellene körbe járni közösségi szempontból. Az intézmények közösségi szinten rendkívül összetettek, és a Lisszaboni szerződésnek a, tekint, a tartalma ellenére továbbra is nagyon összetett eljárásokról van szó az 500 millió ember esetében. Tehát azt szeretnénk, hogyha itt közvetlen megoldások alakulnának ki, erre tettünk javaslatot a konvent keretében, de hát végül is csak a polgári kezdeményezés került be a végleges joganyagba. De ez egy nagyon fontos dolog azért. Ugyanakkor, és ez a második célja az egész törekvésnek, ugyanolyan kezdeményezési joggal rendelkezzen az európai polgár, mint akár a tanács, akár pedig az európai parlament külön-külön. Arra törekedtünk, hogy ugyanúgy a megszövegezésben fogalmazzuk meg ezt a lehetőséget, mint ami létezik a politika kezdeményezés tekintetében a tanácsnak, illetve az Európai Parlamentnek már a római szerződés óta. Ez egy olyan kezdeményezési lehetőség, amelyet most ezzel az új törekvéssel az európai polgár is magának tudhat A jogi kezdeményezés csak a bizottságtól származhat, jól tudjuk, de a politikai kezdeményezés viszont az intézményektől. Már pedig, ha a statisztikákat megvizsgáljuk, és hát eléggé nagy id- idő perspektívában tudjuk ezt a statisztikát elkészíteni, nagyjából az állapítható meg, hogy egy harmadnyi részesedése van a kezdeményezésben a három intézmény között, a a tanács, a parlament és a bizottság között. A bizottságnak csak jogi kezdeményezési lehetősége van, míg a politikai kezdeményezés a parlamenti, illetve a tanácsi ez iráig. Azaz egy rendkívül fontos puvuárt adnánk az európai polgároknak. A harmadik célkitezés pedig a következő bontsuk le azokat a falakat, amelyek kialakultak már itt egy 50 éve az európai konstrukciónak a kezetétől. Minden hatás sikerült a korábbiakban lerombolnunk, lebontanunk, kivéve a politikai üvegfalat, amely a vitáink során továbbra is ez idáig jelen volt. Öt évente, amikor a parlamenti választásokra sor kerül az Európai Unióban, azt látjuk, hogy nem eléggé európai tartalmú vitámról van szó a választási kampányban, hanem a 27 külön-külön politikai vitáiról, belvitáiról. Márpedig azt szeretnénk, hogy most már lehetőség legyen arra, hogy olyan kezdeményezések szülessenek, amelyek lehetővé teszik az európai polgárok számára, hogy politikai kezdeményezéssel éljenek, ezen jogokkal is lebontjuk azokat a falokat, falakat, amelyek politikailag léteztek. Ez a kiindulási alap. Ezen felül számos kérdés merül fel. Egy zöld könyvet tett közzé az Európai Bizottság számos reakció született erre Hefner kollega részéről, illetve azon hálózatoknak a révén, amelyekkel ő szorosan együttműködik, és hát egyéb más reakciók is megszülettek, más hozzászólások, és kiderült az, hogy számos, illetve számtalan gyakorlati kérdést vett fel ez a kezdeményezés, mármint a közvetlen demokráciának a kezdeményezése. Tudni kell ugyanis azt, hogy olyan, mint a nitroglicerin ez a megoldás. Ugye, ha népre hivatkozunk, a nép véleményét, illetve akaratát veszünk figyelembe, ez rendkívül veszélyes lehet, tehát magunk ellen fordíthatjuk ezt a fegyvert, azaz a lehet a legrosszabb megoldás is, akár a legjobb. A nitroglicerinről beszéltem, de talán jobban tennénk, ha az atomerőt ö, vennénk itt figyelembe. Tudjuk azt, hogy az atomból tudunk ö, villamot, villamos áramot nyerni, meg hát robbanáshoz is elő, elvezethet az atomnak a felhasználása. Kérdés, hogy melyik használata szánjuk. Vannak, akik jól használják fel ezen lehetőségeket, és olyan demokratikus hagyományaik vannak, közvetlen demokratikus hagyományok, amelyek rendkívül nagy előre lépéseket tesznek lehetővé. Svájc például ilyen ország, de más Európai Uniós ország is alkalmazza a referendumnak, a népszavazásnak a intézményét. És Ugyanakkor számtalan olyan eset is létezik, ahol a közvetlen demokráciának az intézménye a diktatúra megerősítését szolgálta. Tehát minden attól függ, hogy, hogy hogyan szervezzük meg az eljárást, a tevékenységet. Egy biztos, hogy arra van szükség, hogy mindenféle olyan ö, óvatossági intézkedéseket ö, építsünk ki, amelyek lehetővé teszik azt, hogy kielégítő keretek között és módon működjön a polgári kezdeményezés összhangban a szerződés betűjével és szellemével. El kell, hogy érjük azt, hogy az eljárási lehetőséget az eredeti céltól, a szerződésben megfogalmazott céltól eltérítsék. Miközben azt is el kell kerülnünk, hogy a túlságos elővigyázatosság miatt az európai polgárok ne tudjanak élni ezen kezdeményezési lehetőséggel. Természetesen jelöltes tevőként nagy figyelemmel fogjuk kísérni a kollégáknak a véleményét, és most hagyj sorolja fel egy rövid listát arról, hogy mely kérdések azok, amelyek tekintetében a véleményüket kíváncsian hallgatjuk. Egy millió aláírásról rendelkezik a szerződés, de azt nem fogalmazza meg az EUMS, hogy hány tagállamból kell, hogy származzanak ezek az aláírások. Csak arról szól a szerződés, hogy jelentős létszámú tagállamoktól származanak ezek a jelentős taglétszám legyen jelen a kezdeményezők között. Aztán ott van a zöld könyv, a nak továbbá a jelentése, ott egy negyednyi, 25 százaléknyi szám adat jött részarány jött szóba a tagállamok létszámához képest, tehát a 27-ekhez képest. Ez vita kérdése kell, hogy legyen. Második kérdésem, melyek, mely legyen az a legalacsonyabb életkor, amely ö, mert magába foglalva az aláírás jogosultság megadatod. Ugye a választási korhatár nem azonos tagállamonként. Ausztriában alacsonyabb, mint a legtöbb egyéb tagállamban. Ebből adódik az a kérdés, hogy vajon mire hagyatkozzunk a tagállamonkénti életkorra bízzuk ezt a kérdést, ami persze azt vetné fel következményként, hogy hát más és más életkorok jönnek szóba a tagállamok viszonylatában. De hogyha azonos lenne a korhatár, hát, hát, mondjuk 18 év, akkor fura helyzetbe kerülnének az osztákok. 16 évesen tehetnek valamit, 18 évesen pedig mást tehetnek már csak, vagy szóval tulajdonképpen ezt kell körbe járni, hogy, hogy a 16-os év határt vesszük figyelembe, vagy más. Mindenképpen ez egy eléggé kényes kérdés, amelyről vitát kell folytatnunk. A harmadik témakör a a legnehezebb valószínűleg, ugyanakkor a legfontosabb is. Vajon a jogi elfogadhatósága a polgári kezdeményezésnek mely fázisban következik be, és a vizsgálatot, az elfogadhatóságnak a vizsgálatát ki fogja elvégezni. Az Európai Bizottságra bízni ezt, Kopman jelentésben is lássuk, hogy mi szerepet, szerepelt ezzel kapcsolatosan, nem igazán tűnik kielégítőnek a számomra. Vajon akkor kellene, hogy megszülesen az ellenőrzése a kezdeményezésnek, amikor megszületik maga a kezdeményezés, akár egy személytől, vajon kivégez az ellenőrzést? A ö, bizottság, vagy pedig egy bíróság típusú intézmény, maga az Európai Bíróság adott esetben, vagy pedig egy adhok olyan szerv, amelyet erre a célra hoznánk létre. Az Európai Parlamentnek joga lenne már ekkor felszólalnia? A nemzeti parlamentnek lenne -e ebben a fázisban már szerepe? Egy biztos, hogy ez egyik legkényesebb kérdés az egész eljárással kapcsolatosan. A negyedik témakör az aláírások gyűjtésére vonatkozik. Ugye világos, hogy a kezdeményezőknek kell majd az aláírásokat begyűjteniük, hát boldoguljanak ők. De kérdés az, hogy ki fogja az aláírásokat ellenőrizni, milyen formában történik az ellenőrzés. Vajon papírban fogják gyűjteni az aláírásokat, vagy elektronikus úton, módon? Ugye a modern technikák egyre elterjedtebbek, és hát valószínűleg az elektronikus aláírást is majd jóvá fogjuk hagyni, feltéve, feltéve, hogy azok ellenőrizése kerülhetnek. Nem régiben volt egy olyan ö, ö, esemény, amikor ö, kiderült, hogy jól lehet, azt mondták a egy bizonyos kezdeményezésnek, hogy egy millió aláírást sikerült összegyűjteniük. Ez nem volt igaz, csak páran produkálták az az egy milliót az elektronikus úton, módon. Tehát az ellenőrzése az aláírásoknak, ki fogja megfizetni az ellenőrzésnek a munkáját, és ki fogja azt ellenőrizni. Lehet azt mondani például, hogy a nemzeti hatóságok vagy regionális hatóságok lesznek illetékesek e tekintetében, vagy azt is el lehet képzelni, hogy az központi hatóságok, a tagállamok már azt mondják, hogy nem, ettől tartanak, és ők nem kívánják magukra vállalni ezt a tevékenységet. Körbe kell járni ezt a kérdést is. Zárójelben hagyj jelezzek itt egy problémát, amelynek igazán a fontosságát én magam nem értem, de több kollega mégis kiemelte ezt, akkor, amikor a kérdésről beszéltünk Strasbourgban. Miről is van szó? Arról, hogy tagállamonként hány aláírást kellene figyelembe venni. Ha mondjuk kilenc ország érintett, és csak három országból sikerült aláírásokat szerezni, akkor a dolog nem lesz elfogadható. Egy minimum szintet megállapítani e tekintetében, de mely legyen ez a minimum szint? Egyes kollégák nagyon-nagyon szofisztikált ö, szellemi munkát ö, és befogadást igénylő, nagy szellemi befogadást igénylő matematikai képleteket állítottak fel, meg kell vizsgálni ezt is. Ötödik kérdéskör, határidőknek a kérdése. Mely legyen az a határidő, ameddig össze kell gyűjteni az aláírásokat. Itt persze több ellentétes szempont érvényesülhet, egy millió aláírásnak az össze gyűjtése az időigényes lehet, mert hogy több országból is kell, hogy jöjjenek ezek. Aztán ott van a the moment of, ahogy az angolok mondják. Tehát kell, hogy lezárjuk a folyamatot, mondjuk három év elteltével le kellene a dolgokat zárni, de mindenképpen ezt is meg kell vizsgálni, hogy mikorra. A hatodik téma sokkal egyszerűbb. Vajon politikailag a bizottság, mármint az Európai Bizottság hogyan fog reagálni, hogyan fogja feldolgozni ezeket a kezdeményezéseket. Tehát ha a jogi feltételek összeállnak, és a bizottsághoz kerülhet az anyag, a kezdeményezés, akkor ez hogyan történik? Hetedik témakör. Milyen visszavonulási lehetőségeket lenne véleményem szerint kívánatos javasolnunk azok számára, akik ilyenfajta petíciókat vagy kezdeményezéseket fogalmaznak meg. Tehát tegyük fel azt, hogy azt mondjuk, hogy politikailag egy igazi témát kívánnak ö, itten most kezdeményezés formájában ö, felvetni, de ugyanakkor tegyük föl, hogy ez a felvetésük nem teljesíti mindazon feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a ö, nemes utat be lehessen járni, az az millió aláírás összegyűjtése, és így tovább. Tehát vagy azért, mert nem jön össze mondjuk az egymillió aláírás, vagy pedig azért, mert tulajdonképpen az a kérdéskör, amelyet felvetnek, nem teljesen tartozik az unió hatáskörébe az a véleményem, hogy el kell kerülnünk azt, hogy nagyon sokan csalódjanak, és hogy az történjen, hogy mindössze tíz olyan kezdeményezés legyen százból, amely a nemes utat a, bejárhatja, és a piros szőnyegen juthat el egészen a szavazásig, akkor azt kell tennünk, hogy jelezzük már előre, hogy hogyan lesz a feldolgozása, hogyan történik majd a feldolgozása ezen javaslatoknak. De persze ki fogja ezeket a feldolgozásokat végezni? Az Európai Parlament, az Európai Ombudsman, a Nemzeti Hatóságok, egy adhok hatóság. Tehát mi történik melyik esetben, erről nem rendelkezik a szerződés, nem is lennénk kötelesek ezzel foglalkozni, de úgy vélem, hogy politikailag viszont nagyon hasznos lenne, ha erre is gondolnánk. A nyolcadik szempont, mi is legyen a szerepe az Európai Parlamentnek? Legyen egyáltalán szerepe? Erről nem rendelkezik a szerződés. Egy biztos, hogy a az Európai Parlamentnek meg lesz majd a ö, nyilatkozata a témában az egész folyamatnak a végén. Tehát ugye megszületik a kezdeményezés, a Európai Bizottsághoz befutaz, elkezd azzal foglalkozni, és akkor ö, vagy az történik, hogy a az fogalmazódik meg, hogy jogi folyamatosságot és folytonosságot kell adni a polgári kezdeményezésnek, akkor egy új kezdeményezést kell megfogalmaznia az Európai Bizottságnak, vagy egy korábbi jogi aktust kell módosítania, és ha ez megtörténik, akkor az Európai Bizottság jogi javaslata a tanács, illetve az Európai Parlament elé kerül. Viszont, hogyha a bizottság úgy tekinti, hogy a kezdeményezés nem igényel egy új jogalkotási aktust, akkor azért a bizottság még megteheti azt, hogy beszámol nekünk, a parlamentnek, úgy értem a tanácsnak is, de, és e- tegyük föl, hogy igaza van a, a, a bizottságnak, gondolhatja a bizottság, de lehet, hogy az egyik intézmény, a, mondjuk a parlament azt mondja, hogy ő, jól lehet elvetette a bizottság a jogi aktusba öntést, de mégis a parlament úgy tekinti, hogy ez egy helytelen lépés a bizottság részéről. Tehát ilyen módon az Európai Parlamentnek meg lesz a szerepe. Az eljárás különböző szakaszai rendkívül fontosak. De összességében a kérdés az, hogy az Európai Parlament akár a jogi elfogadhatóság tekintetében, akár a politikai elfogadhatóság tekintetében szót kíván-e kapni a folyamatban, vagy sem. Én inkább óvakodnék ettől, de mindenképpen a kérdést meg kell vizsgálnunk. És a kérdés persze lefordítható a nemzeti parlamenteknek az intézményére is, akár az aláírások összegyűjtése tekintetében, akár a jogi vagy a politikai felelősség tekintetében előfordulhat az, hogy az arra a jutunk, hogy a nemzeti parlamenteknek a véleménye is érdekes lehet a folyamatban. Vagy az ombudsmané. Ezt is mindenképpen meg kell vizsgálnunk, és végül mikorra tűzzük ki azt az időpontot, amelytől kezdve ezen új eljárásnennek, új mechanizmusnak működnie kell. Azt hallottuk, hogy a spanyol elnökséget nagyon foglalkoztatja a polgári kezdeményezés, és emlékeztessünk arra, arra is, hogy Felipe González elnök úr volt az a személy, aki a 90-es évek elején nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az európai kezdeményezés az állampolgároktól jövő, az bekerüljön a Mászisi szerződésbe. Tehát most mondom, kollégáink vetették ezt fel, és teljesen érthető a számunkra, hogy az elnökség fontosnak tart, azt, hogy egy első szavazás, vagy egy első olvasatra mindenképpen a spanyol elnökség ideje alatt, tehát júniusig bezárólag sor kerüljön. Ugyanakkor azt mondanám, hogy nem szabad, hogy el is ilyessük a dolgokat. Jobban tesszük, hogyha messze menően végig gondoljuk az egész intézményrendszert minden szempontból. Nem baj, hogyha ez két vagy három hónappal többet igényel, ugyanis nem lenne jó, hogyha összecsaptánk a folyamatot. Tehát egy első olvasat júniusban miért ne, ez megtörténhetne. És aztán utána legyen még időnk arra, hogy akár egy második olvasatra is sor kerüljön a különböző intézményeknél. Azt hiszem, hogy a kérdéskör ezt simán indokolja. A politikai célkitűzés mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy arra törekedjünk, hogy 2011-re működőképes legyen ez a műfaj, de ne kapkodjuk el a dolgokat. Egy biztos, hogy pontosan értem azt, hogy az alkotmányi bizottság fontosnak tartotta, hogy a Szociális és Gazdasági Bizottságnak, illetve a Régiók Bizottságnak a véleményét is kikérjük. E tekintetben azt mondanám, hogy felmerül az a kérdés is, hogy a nemzeti parlamenteket is megkeressük a kozák révén, vagy a társ szakbizottságoknak a révén, vagy áthunkbizottságoknak a révén egy biztos, arra kell törekednünk mindenképpen, hogy a lehető legtöbb véleményt begyűjtsük, és együtt működve a petíciós bizottsággal a plenárisra egy olyan javaslatot tudjunk vinni, amely eleget tesz ezen nagyon ö, munkaigényes és érzékeny kérdést. Questa esposizione. E adesso eh, darei la parola alla vicepresidente. Köszönöm szépen. Most pedig Gurmai asszonynak, a alelnök asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt társ jelentéstevő. Nagyon remélem, hogy a közös munkánk valóban bizonyítani fogja azt, hogy ez a két frakció a mi irányításunk alatt hát egy nagyon jó jelentést tud elkészíteni. Hálás vagyok azért is, hogy Hefner úr készíti majd a véleményt a petíciós bizottságban, hiszek abban, hogyha először majd találkozunk csütörtök délelőtt, már meg tudjuk vitatni a lehetséges forgatókönyveket. Persze én nagyon örülnék annak, hogyha már a spanyol elnökség alatt sor kerülne az első olvasatbeli tárgyalásra, de egyetértek Lamaszúr úrral, hogy fontos az, hogy jó munkát végezzünk, és hogyha José Sara Magot idézhetem, portugál Nobel-díjas írót, nekünk polgároknak kötelességünk a részvétel, hiszen az emberek azok, akik megváltoztatják a dolgokat. Az európai állampolgárokat ezzel a kezdeményezéssel ebben a szerepbe helyezhetjük. Ez a Lisszaboni szerződés egyik legfontosabb módosítása, vagy ahogyan erről már az előttem a társ előadó is beszélt erről. Köszönöm a lehetőséget, hogy nagyon fontos téma kapcsán én is részt vettek ennek a jelentésnek az elkészítésében. Strasbourgban már elkezdődött az egyeztetés, biztos vagyok abban, hogy Sefkovics biztos is jó munkát fog végezni, és biztos vagyok abban, hogy eh, a jó alapokat meg fogjuk teremteni. Persze, hogyha eh, már május végén Szilvia Kapan jelentése alapján megszületik az első jelentés, biztos, hogy ő is nagyon jó munkát fog, vége, fog végezni, de lehet, hogy a bizottság az összes észrevételünket nem tudja mm, figyelembe venni. Az első kérdésre rátérve, amit Lamaszor úr említett, e, hány tagállam kell legyen minimum, egyharmad, egynegyed, különböző javaslatok vannak, egy másik fontos kérdés a kezdeményezés befogadhatóságának az értékelése. Itt 300 ezer javas, 300 ezer aláírás szerepel a bizottság javaslatában. Az világosat teszi, hogy a aláírások összegyűjtői számára ez nagyon sok munkát jelent garantálnunk kell azt, hogyha hát valami jót akarunk, akkor fontos gondoskodni arról, hogy ezt mindenki el is fogadja, ezért, ahogyan a kollégám is mondta, a legjobb kereteket és a legokosabb megoldást kell megtalálnunk. És biztosítanunk kell az embereknek, hogy a kezdeményezésükről a döntést nem túl hosszú idő elteltével hozzák meg, nem lesz túl nagy a késedelem. A három hónap, amit az állásfoglalásunkban javasolunk, szerintem észszerű határidő. Van még néhány kérdés is, amelyeket a bizottság javaslata kicsit nyitva hagy. Menjünk ezeken végig a meghallgatások megszervezése, és mi akkor, hogyha a bizottság nem fogadja el a kezdeményezést? A jelentésükben ezekre a kérdésekre választ kell adni, erről a kollégám is beszélt. Azután, most az egész folyamat elején vagyunk, és azt hiszem, hogyha minden zöggenőmentesen zajlik majd, akkor célul kitűzhetjük azt, hogy az egyik nagy plenárison már erről szavazhatunk júliusban. Biztos vagyok abban, hogy mindenki egyetért abban, hogy nem szabad, hogy az időszorítása miatt romoljon az munkánk, munkánk minősége, és nagyon fontos, szükséges kompromisszumokat megkötni annak érdekében, hogy a parlament a tanácssal egyenlagú partnerként tárgyalasson, mert a tanács is már komoly lépéseket tett. Nagyon érdekelne az önök véleménye, természetesen ezért vagyunk itt, szeretnénk a javaslataikat is beépíteni a szövegben. Úgyhogy kérem, hogyha az általunk említettekkel, vagy bármi mással kapcsolatban is van észrevételük, akkor azt mondják el nekünk kollégám is említett meg néhány más kérdést, az aláírások összegyűjtésének módjáról is le kellene folytatnunk a vitát, de legyünk nagyon racionálisak. Biztos vagyok abban, hogy ha ez így lesz, akkor nagyon jól tudunk majd együttműködni a bizottsággal. Sefkovics úr, a biztosunk valóban nyitottnak mutatkozott az együttműködésre velünk. Úgyhogy akik még most is itt, mostanáig is itt maradtak velünk, azoknak a véleményét most nagyon szívesen meghallgatnám. Köszönöm, elnök úr. Relatore, per parere, per conto della Commissione. Nos, kedves kollégák, Hepner úr a vélemény készítője a petíciós bizottságból, és először öné a szó, mielőtt a többiek hozzászólhatnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani Allen Lemasz úrnak és Gurmai Zitának. Nagyon kompetens és átfogó bevezetést hallottunk tőlük ami azt mutatja, hogy teljesen világosan tudatában vagyunk annak, hogy milyen lehetőség áll előttünk, de annak is, hogy milyen feladataink vannak még nekünk parlamentnek, hiszen társjogalkotók vagyunk. Csak arra szerettem volna utalni, hogy nem csak Strasbourgban egyeztettünk Sefcovics biztos úrral, hanem előtte a bizottság konzultációs eljárást indított, és február 22-én nagy meghallgatás volt a civil társadalom képviselői számára. És én képviseltem ott a bizottságot. Az Európai Bizottság összefoglalta ezt a meghallgatást, és összefoglalta a javaslatokat, amelyek elhangzottak ezen a meghallgatáson. Aki az ügyben szeretne tovább dolgozni, annak azt javaslom, hogy nézze meg ezt az összefoglalást, hiszen nagyon sok Eh, hasznos javaslat ebben születik ebben, született ebben. A szociáldemokraták itt, a frak, itt az Európai Parlamentben tartottak eh, két hete egy nagyon érdekes rendezvényt, eh, jövő héten a zöldek tartanak egy érdekes rendezvényt, mindenkit meghívok erre. Sok szeretettel. Nos, tehát, hogyha széles körűen tájékozódunk, akkor Fontos az, hogy meghallgassuk a szakértőket, az érdekelt feleket, az érintetteket. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Alan Lamas úr megfogalmazott, én azt saját szavaimmal azt mondanám, hogy jó lenne gyorsan dolgozni, de nem elsietni a dolgokat. A jó jogalkotáshoz, a jó munkához idő kell, ugye, de azért eh, próbáljunk egy kicsit eh, hát tempósan előre haladni. Nem szeretnék nagyon a részletekbe belemenni, csak néhány alapvető kérdést elmondani. Alapjában véve arról van szó, hogy a polgárok át tudják élni azt, hogy nem csak az ő általuk megválasztott, vagy a tőlük függetlenül létrejött intézmények Európája, hanem ők maguk is részt vehetnek ennek az Európának az életében. Tehát egy ajtót nyitunk a polgárok számára, hogy javaslatokat tegyenek. Ezért én nem annyira a veszélyeket látom a helyzetben. Persze tudom, és egyetértek azzal, hogy vannak veszélyek, de az okos jogalkotásnak, az intelligens jogalkotásnak a feladata, hogy ezeket a veszélyeket elkerülje. Azt gondolom, hogy a polgári kezdeményezés sokkal kevésbé veszélyes, mint például a pénzügyi piacok. Mind a két, területén, mind a két területen jogi keretet kell létrehozni, amely lehetővé teszi a, ennek az eszköznek az értelmes használatát, és az ezzel való visszaélést pedig kizárja végeredményben sokkal nagyobb lenne a veszély, hogyha nem lenne polgári kezdeményezés. A legnagyobb veszélyt én abban látom, hogy a polgárok elvesztik az érdeklődésüket, elfordulnak Európától, míg hogyha vannak ilyen kezdeményezések, ez tulajdonképpen ezek még, ez egy olyan kezdeményezés, amelyel a polgárok közvetetten lehetnek hatással az európai jogalkotásra, nem közvetlenül. Nos, tehát fontos az, hogy az, ami felmerül a polgárok életében gondolatként, azokat, ezeket a dolgokat a politikához juttassák el, mi ezt végig gondolhassuk, hogy ezeket átvesszük-e vagy nem, persze vannak olyanok, amelyeket nem fogunk tudni vállalni, átvenni. A polgárok tehát így, ilyen módon lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek e-, Európa életében, és ez nagy előrelépés. Remélhetőleg minél hamarabb konkrét jogalkotási folyamat indul a témában ezzel kapcsolatban felmerülnek bizonyos a, konkrét kérdések, én kettőre utalnék. Az egyik eh, a polgári kezdeményezés tárgya. Az eddigi megfogalmazásokban mindig eh, nem derül ki teljesen az, hogy eh, nem sikerült még teljesen meg végig gondolni azt, hogy mely tárgyakban lehessen polgári kezdeményezést benyújtani, benyújtani milyen témákban. Lamassur úr, ezt többször is felvetette már. Annak idején, akik Jürgen Mayer, Alan Lamassur, Fogenuber és mások a konventben kiálltak ezen eszköz mellett, mindig szem előtt tartották azt, hogy a Lisszaboni szerződéssel a parlament és a tanács is lehetőséget kap javaslatok tételére, kezdeményezések hozatalára. Ez feltesz azonban egy másik kérdést is, felvet egy másik kérdést is. Ki döntheti el és hol azt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem? Hát eh, ezen még lesz mit gondolkodni. Nem látom, hogy eh, sikerült-e, sikerült volna megoldani ezt a problémát. A 300 ezres eh, javaslat, ez egy kicsit később, később merült föl, ki ellenőriz, milyen eljárás során, van-e jogi út, van-e fellebezési lehetőség negatív döntés esetén, ezeket a témákat a jelentésben meg kell válaszolni. A másik dolog, amit szeretnék még fölvetni, és a többi kérdést hagyom, hiszen Lavaszor a legnagyobb témákat már említette. Nos, az eljárás végét illetően számomra döntő jelentőségű, hogy melyek a jogi következményei a sikeres polgári kezdeményezésnek. Ezt nem szabad nyitva hagyni, ezt a kérdést. A jogi következményekkel nem azt mondom, hogy egy polgári kezdeményezésből jogszabály lehet, ezt nyitva hagyja a Lisszaboni szerződés, a bizottság szabadon dönt saját hatáskörben, hogy egy ilyen javaslatot átvesze, hogy ebből jogszabályt kezdeményez, vagy nem. Azonban nem maradhat nyitott az a kérdés, hogy az intézmények, főleg az Európai Bizottság eljárás jogilag hogyan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Egy rendezett eljárásra van szükség, nehogy az a benyomás alakuljon ki a polgárokban, hogy százezrével küzdenek, aláírásokat gyűjtenek, ezeket elküldik Európába, és még választ se kapnak, és nem történik semmi. Erre még sokkal jobban oda kell figyelni. Az Európai Bizottság jó javaslatot dolgozott ki, amelyet még lehet azért javítani, de nagyon jó alap. Vita alap. És azt hiszem, hogy a parlamentben is a hét során nem csak az Alkotmányügyi Bizottságban tudunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, amely szakbizottság elvégezte a házi feladatait, hiszen megnevezte a jelentéstevőket, hanem a többi szakbizottság is megkezdheti a munkát, és én ennek nagyon örülök. Grazie. Köszönöm szépen. Messzes úr kért szót. Tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstövőknek, hiszen kiválóan bemutatták az anyagot. Szeretnék említeni, emlékeztetni azokra a kritériumokra, amelyek felmerültek hány országból eh, hány aláírást kell gyűjteni, és egyéb konkrét elvárások. Természetesen világos, hogy teljesen egyértelmű feltételeket kell szabu- próbálunk megszabni. Azonban eh, nagyon veszélyes lenne, hogyha cenzúrázni próbálnánk eh, azokat a kérdéseket, amelyekről kezdeményezéseket lehet benyújtani. Nekünk van egy bizonyos álláspontunk a témákban, és ezek az álláspontok nem mindig tükröződnek a folyamatokban. Mondhatjuk azt, hogy itt van egy kezdeményezés, és ezt kezdetektől fogva elutasítani egy polgári kezdeményezést arra hivatkozva, hogy ez nem, nem képezheti polgári kezdeményezés tárgyát, ez túl nagy korlátozás lenne. Úgyhogy azok a javaslatok, amelyek elfogadhatók, ezek bizonyos keretekben kellene, hogy mozogjanak, mondta a Sefcsovics biztos úr a meghallgatás során. Nagyon sok kérdés van, amelyekben egy millió aláírást össze lehet gyűjteni a polgárok körében, amelyeket azonban soha nem fogadna el többségében a parlament vagy a miniszterek tanácsa. De ez nem jelenti azt, hogy a parlamenti vagy a miniszterek tanácsában lévő többség kezdet kezdetén azt mondja, hogy ezekkel a témákkal nem foglalkozunk, ez nem képezheti polgári kezdeményezés tárgyát. Nagyon fontos tehát, hogy minél szabadabb, minél nagyobb szabadságot adjunk a polgároknak, hogyha a formális kritériumokat feltételeknek megfelelnek, akkor témájában adjunk nekik szabadságot. Hogyha körülnézünk Európában és egy kicsit inspirációt keresünk, nem hiszem, hogy más országban öm, hasonló intézményt ismernénk, mint ez a polgári kezdeményezés. Svájcban például, Svájcban viszont van ilyen polgári kezdeményezés, amikor a polgároknak bizonyos száma, bizonyos számú polgár kezdeményezhet bizonyos eljárásokat. Én nem ismerem a svájci eljárást pontosan, nem tudom, hogy konkrétan hány személy vesz abban részt, hány aláírást gyűjtenek. Persze Svájc nem tagja az Európai Uniónak, de hát jó lenne megnézni ezt a példát. Nézzük meg, hogy Svájcban hogy működik ez. A 27 tagállamban létezik az az elvárás, hogy mindez a polgárok kezében egy fontos hatalmi eszköz legyen, hogy a polgárok tényleg befolyást nyerjenek. Tehát tanuljunk azoktól az országoktól itt a kontinensen, ahol vannak hasonló eljárások, amelyek működnek. Rögtön be is, befeje, be is fejezem, csak még egy gondolatot hadosszak meg önökkel ezzel a nyolc kritériumokkal, kritériummal kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy világos definíció ö, szerepeljen itt. Minden választás során vannak klisék, ugye mindenki a stabilitást, a növekedést és a boldogságot keresi. Ezek a szép fogalmak mindig szerepelnek a választások során, de teljesen világos az, hogy ami a formális kritériumokat illeti, meg kell fogalmazni azt, hogy hogyan kívánják ezt elérni konkrétan, tehát nem csak célokat kell követelni, hanem az oda vezető utat is le kell írni. Hogyha ez, ennek a feltételnek megfelelnek, akkor nem mondhatjuk azt a kezdetek kezdetén előre, hogy bizonyos gondolatokkal kapcsolatban nem lehet benyújtani polgári kezdeményezést. Nem lehet ezt rögtön az elején szűrni. E, és ahogy Sefcsovics úr mondta, én nem gondolom azt, hogy hogy csak a szerződés gondolatai, a szerződés értékei mentén lehet benyújtani eh, polgári kezdeményezéseket. Elnök, köszönöm szépen. Hovszki úr, kicsit. Premièrement, je, je dois remercier notre collègue euh, pour votre présentation. Szeretnék köszönetet mondani euh, kollégáknak a felvezetésért. A magam részéről hagyd ki a legkényesebb kérdésekre, nevezetesen az elfogadhatóság kritériumára. Mindenképpen fontos megfogalmazni azt, hogy ezt a kérdést már az Európai Bizottságnak kell eldöntenie, amennyiben azt szeretnénk, hogy a közösségi módszer érvényesülne, azaz a kezdeményezésnek a joga, a jogi szempontból. Persze a kérdés tovább folytatható, úgyhogy jó, ez megtörténik, de utána mi következik? Vajon milyen lehetőség van keresetek begyújtására az Európai Bírósághoz? Tehát amennyiben a kezdeményezők úgy döntenek, hogy megtámadják a bizottsági döntést, a bírósághoz fordulnak. Ugye vigyázat, ez egy alá aknázott terület, hatásköröknek a kérdése, aztán ott van az a ugye, párbeszéd, elhíresült párbeszéd, a, vagy elhírhett párbeszéd az Európai Bíróság és a tagállamok közötti viszonylatban. Duff kollégánk azt mondotta, hogy az Európai Bíróság igazándiból ezen kérdésekben nem fog dönteni. Tehát nincs nagyon veszély. Tehát ez nem olyan kérdéskör, mint a szubszidiaritásnak a kérdésköre, amelyben az Európai Bíróság megnyilvánult de azt hiszem ez egy kulcsfontosságú kérdés, és ez az igazán nagy tételbíró. Grazie, onorevole Guerrero. Köszönöm szépen. Guerrero úr következik. Köszönöm. Hogyha megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor ugye megpróbáljuk meghatározni, hogy ez az polgári kezdeményezés hogyan valósuljon meg. Ahogy Lamasz úr is mondta, megpróbálunk közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a polgárokkal. Szeretnénk tökéletesíteni a demokráciát, szeretnénk gazdagítani a demokráciát. De a másik oldalon nagyon fontos az, hogy a képviseleti demokráciát is népszerűsítsük. Ugye ez a javaslat nem leváltja a képviseleti demokráciát, hanem kiegészíti, gazdagítja. nem minden esetben, amikor közvetlen demokrácia valósult meg, az nem minden esetben volt valódi, igazi demokrácia. A politikai rendszernek az alapja a képviseleti demokrácia. Tulajdonképpen ez a képviseleti demokrácia a polgárok akaratának az eredménye, hiszen ők választják meg a képviselőiket és más intézményeket. Úgyhogy meg kell védeni a demokráciát, és be, be kell mutatni, hogy ez a kezdeményezés gazdagítja a demokráció, demokráciát, de mindig is hangsúlyozni kell, hogy ez nem helyettesíti a képviseleti demokráciát. Másodszor a jogok kihirdetésre kerültek a Lisszaboni szerződésben meghatároztuk azt, hogy a polgároknak joga van ilyen e, kezdeményezéshez. És e, ehhez meg van határozva, hogy milyen feltételek mellett lehet benyújtani ezeket a polgári kezdeményezéseket. Mind e, nemzeti szinten, mind európai szinten. A feltétel az kell, hogy legyen, hogy a jogok korlátozása nem szüntetheti meg a jogokat. Ezek a szabályok nem jelenthetik azt, hogy a polgárok nem gyakorolhatják a jogaikat. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Amikor korlátozzuk e- ezt a polgári kezdeményezések tárgyát, Azonban azt is világosá kell tennünk, hogy egyetlen jog sem abszolút mindenféle korlátozás nélkül. A legfontosabb kérdés itt a jóváhagyhatóság, az elfogadhatóság. Ez azt jelenti, hogy itt ezzel kapcsolatban is kell, hogy legyenek ugye korlátozások, de nagyon kevés korlátozás legyen, ezek világosak legyenek, és ezek érthetőek legyenek mindenki számára, aki polgári kezdeményezést szeretne indítani Európában. Fontos az, hogy végig gondoljuk azt, hogy milyen lehetséges korlátozások merülhetnek itt fel. Fontos kérdés ez, nem szabad ezt elfelejtenünk. Nem mondom, hogy ez a legfontosabb, de akkor is erre fog, ezzel foglalkoznunk kell. Ez nem annyira az eljárásra vonatkozik, sokkal inkább a polgári kezdeményezések tartalmára, tehát az érdemi részére. Például elfogadjuk-e a legitimáció konfliktust. Ha például egy Európai Uniós döntés és egy ilyen kezdeményezés között ellentmondás van. Természetesen a kezdeményezéshez több idő kell, mint a jogszabályalkotáshoz, Elnök úr, nem akarok én semmit sem mondani az ön hazájáról, de hogyha jól értettem, bizonyos referendumokkal kapcsolatban vannak bizonyos feltételek, amelyeket be kell tartani. Olaszországban előfordul, hogy ezzel visszaélnek. Az Európai Unió hogyha elfogad egy jogszabályt 2011 első felében, tényleg azt akarjuk, hogy két hónappal később kezdeményezés induljon a témában? nem gondolom azt, hogy egy kis idő elteltével nem lenne jó kezdeményezést kezd indítani ugyanabban a témában, de hogyha azonnal a jogszabályalkotás után egy kezdeményezést indítanak, akkor akár legitimációs konfliktus is fölmerülhet. Van itt egy másik pont, amit szeretnék említeni. A morális vagy etikai kérdésekkel kapcsolatos korlátozások lehet, hogy ez extrém eset, de egy olyan kezdeményezés mondjuk, ami a halálbüntetést érinteni. Ez erkölcsi kérdés, ugye? Azt hiszem, hogy ilyen típusú kérdésekkel kapcsolatban fontos lenne korlátozni. Adóügyek. Mi a helyzet az adóügyekkel? nem lennének egyáltalán adók, ugye, hogyha lehetővé tennénk a polgári kezdeményezést adóügyekben. Hát minden adó rögtön megszűnne. Nem azt mondom, hogy általában költségvetési kérdésekben, de hogyan ha húzzuk itt meg a határt? Aztán mi a helyzet a finanszírozással? Ez megint csak fontos kérdés. nem Svájcban létezik a legközvetlenebb demokrácia, hanem az Egyesült Államokban. Sok államban, szövetségi államban vannak petíciók, vannak kezdeményezések mindenféle kérdésekről szavazásra bocsártat, bocsátott javaslatok is vannak. Gyakorlatilag A pénz dönt, a pénz beszél, a pénz alapján döntenek arról, hogy mi, az, amit elfogadnak, mi az, amit nem. Tehát, hogyha olyan a kezdeményezés, ami bizonyos ágazatnak vagy lobbinak az érdekeit védi, hát akkor nagyobb a valószínűség, hogy elfogadják. Hát erről is el kellene gondolkodnunk. Ezek a kezdeményezések ezeket után, követ, után kell követni, hiszen semmi értelme az embereket arra bátorítani, hogy vegyenek részt, és aztán utána nem figyelembe venni a kezdeményezéseiket. Végül pedig, ami az időzítést illeti, Lamaszúr úr azt mondta, hogy le, meg kell szüntetni az üvegfalakat. minél inkább elhitetjük, megértetjük a polgárokkal azt, hogy szeretnénk eltávolítani az üvegfalakat, annál inkább népszerű lesz ez a kezdeményezés. Világossá kell tenni azt, hogy ez a célunk. És a polgárok tudják azt, hogy, hogy a közvetlenebb kommunikációt támogatjuk. Természetesen a francia elnökség próbált minél gyorsabban előre jutni ebben a témában. Világos az, hogy jó, sokkal inkább azt kellene támogatnunk, hogy jó és megalapozott törvényalkotást kellene előtérben, előtérbe helyeznünk és előnyben részesítenünk, nem pedig az elhamarkodott munkát. Fontosnak tartom, hogy működjünk együtt az elnökséggel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. De a fúr kért szót. Ő a következő. a kezdeném, hogy ez nagyon fontos javaslat valóban. Befolyásolhatja azt is, hogy milyen demokráciává változunk. Ez az első igazi kísérlet a e, participatív e, részvételi demokrácia irányába, és e, a helyi politikai, az otthoni politikai kontextusokat kicsit beemeli az EU kontextusba. A nemzeti színezetű politikai pártokat, hogy így fogalmazzak, nagyon fellelkesítette ez a kísérlet. A helyi, otthoni politika kapcsán egy olyan megoldást látnak, amit nem tudnak már ellenőrizni a sok politikai erő a saját hazájában. És ezért nagyon fontos, hogy nagyon óvatosak legyünk, amikor egy ilyen intézményt létrehozunk. Még túl korai, hogy következtetéseket levonjunk, a spanyol elnökség előtt ezt lezárni hiba lenne, mert ilyen elsértve nem tudnák ezt igazából jól megcsinálni. Azt hiszem, a bizottság javaslata összességében elég jó, és előrelépést jelent a kapma jelentéshez képest jobbannál. Ugyanakkor van néhány kérdés, több kérdés is, amit a tervezet nem old meg. És valóban a többet mondtam, de elég sok érelem van. Ami azt a kérdést illeti, hogy eh, hogyan döntsünk a kezdeményezések elfogadhatóságról, ugye ezt már látjuk, hogy ez a probléma lényege. Ez egyik legfontosabb kérdés. És eh, határozottan ki kell mondanunk eh, a tervezetben, hogy a polgárok, a polgári kezdeményezés mindenképpen olyan tárgyal kell, hogy rendelkezzen, amivel kapcsolatban az EU-nak van kompetenciája. Jelenleg ez igazából expressi service nincs benne a tervezetben. Három típusú kompetencia létezik az EU-ban, ugye van a kizárólagos, a kiegészítő, kompetencia, és ezt nem igazából fogalmaz pontosan a szöveg, hogy a kiegészítő kompetencia alatt mit is kell értenünk, de nekünk pontosan meg kellene határozni, hogy mi az a tár, mik azok a témák, amiket kizárunk. A kartával kapcsolatban pedig gondoljuk el, hogy például születik egy kezdeményezés a halál büntetésről. Ez nyilvánvaló, legalábbis az én értelmezésemben, ez a kartán kívül van, tehát ez nem tartozik eh, bele a kartába. Egy ilyen, ilyen megfontolás segíthet annak eldöntésében, hogy mit zárunk ki, és mit nem. Meg kell határoznunk azt is, hogy az EU intézményeknek mire van hatásköre. A hatáskörök bővültek, a tanács, a bizottság és a parlament hatáskörei egyaránt, de azért nem magától értetődő például az, hogy az intézmények hatásköreit egészen pontosan meg lehet -e határozni. egy ilyen jellegű szövegben. Például, hogyha egy polgári kezdeményezés a szerződés módosítását javasolja, mit tegyünk akkor? Elég valószínű, hogy lesz ilyen típusú kezdeményezés, lesz olyan kezdeményezés, amelyben azt fogják javasolni, hogy módosítsuk a, az EU szerződést. És hát a szüken értelmezzük ezt, a kérdést, akkor ez nem az intézmények jogalkotási döntéseihez tartozó kérdés, de azért nincs messze egy olyan témától, aminek kapcsán már döntés lehet hozni, például egy kormányközi konferencia összehívásával, hogyha valóban annyira súlyos kérdésről van szó nem mondhatjuk azt a polgároknak, hogy csak azért, mert a szerződés módosítását kéritek, akkor ez a kérés már automatikusan kívül esik a polgári kezdeményezés lehetőségén. És még mondhatnék más példákat is. Vannak olyan esetek, vagy lehetnek olyan esetek, amikor a bizottság nem rendelkezik jogalkotási kezdeményezési jogkörrel, hanem a parlament eh, például a választási eljárás egy ilyen terület, vagy a politikai pártokra vonatkozó statútum eh, szabályzat módosítása. Ez a kérdés a parlament kezdeményezési jogkörébe tartozik és eh, hogyha a polgári kezdeményezés ezeket a kérdéseket érinti, de a bizottsághoz címzi ezeket, akkor mit mondjon erre a bizottság? Az, hogy nem, mert ez nem a mi kezdeményezési jogkörünk alá tartozó kérdés, nincs közünk hozzá. Vagy eh, az intézmény eh, tehát ebben a tervezetben már beleírhatunk egy olyan eljárás, amelyek a keretében például az előző példában a bizottság átadná nekünk, a parlamentnek a eh, kezdeményezési jogot és az erre vonatkozó indítványt. A befogadhatóság kérdése is egy fontos kérdés, eléggé ellentmondásos, és kell, hogy legyen egy fellebbezés, egy jogorvoslati lehetőség, hogy az emberek nem elégedettek, akkor fordulhassanak valamilyen fórumhoz, ami nem bíróság, és nem az ombudsman. Az ombudsman az ombudsman nagyon érdekli ez a folyamat, és azt javasolnám, hogy kérjük fel az ombudsmant arra, hogy jöjjön el hozzánk, amikor következő alkalommal megvitatjuk ezt a kérdést, jöjjön el az AFKÓ-ba, hiszen őt nagyon érdekli a részvételi demokrácia egész kérdésköre, és olyan javaslatok, amelyek segíthetnek nekünk abban, hogy az ilyen kezdeményezéseket megfelelően kezeljük. És végül az utolsó megjegyzésem a választójogi eljárással kapcsolatos terület. Két javaslatom van, ami segíthet abban, hogy javítsuk a polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályozást. Az első javaslatomban azt javaslom, hogy hozunk létre az EU-ban egy választási testületet, amelyik verifikálja az európai parlamenti választások eh, eredményét is, és amely garantálhatná azt is, vagy biztosíthatná az ugyanilyen verifikálást, hitelesítést a polgári kezdeményezés esetén. Tehát ez egy, most egy, ez egy olyan szervezet lenne, ami még nem létezik, amit létre kellene hoznunk a bizottságon kívül. A másik javaslatom pedig az lenne, hogy egy speciális formulával határozzuk meg a eh, degresszív eh, arányosság alkalmazását, aminek a segítségével megoldhatjuk azt, azt a kérdést, amiről eh, Alan úr beszélt, mégpedig azt, eh, hogy megfelelő számú eh, aláírásra van szükség egyik államban. Ezekre a kérdésekre remélem, hogy minél előbb vissza fogunk térni, de határozottan azt ajánlom, hogy mindenképpen hívjuk meg az ombudsmant ide az afkóba. Köszönöm szépen. Schulz kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt azért kértem szót, mert a vita során nagyon jól érzékelhető volt az a törekvés, hogy ne siessük el ezt az ügyet. Szeretném megköszönni Lamasz úr kollégának, Gurmai eh, kolléganőnek és Hefner eh, kollégának azt, hogy nagyon pontosan körvonalazták azt, hogy melyek azok a kérdések, amelyek fontosak a mi munkánkban, amikor is a javaslatunkat kidolgozzuk a tanácsnak és a bizottságnak. Nagyon komolyan kell vennünk ezt a feladatot hiszen már az a kérdés, hogy már az önmagában, hogy a Lisszaboni szerződésbe bekerült mindez, nagy érdeklődés váltott ki a 27 tagállamban az emberek körében. Lehet tehát közvetlenül foglalkozniuk az európai politikával, és befolyásolhatják az emberek az őket valóban foglalkoztató kérdések kapcsán az unió működését. Tehát a mai vita talán összegzése talán úgy lehetne megragadható, hogy azért elég időt adjunk magunknak, de ne végtelenül sok időt. 2010 végéig tegyünk pontot az egész végére, a legkomplexebb, legbonyolultabb kérdéseket is addigra döntsük el, tehát például azt is, hogy hány számú, mekkora számú aláírás kapcsán válik jogi kötelezővé a polgári kezdeményezését, és meg beszélünk el arról is, hogy milyen a jogilag milyen jellege van ennek a kezdeményezésnek. Politikailag kényszerítő erejűvé kellene, hogy váljon. Ide tartozik még a finanszírozás egész problémaköre. Azt hiszem, a bizottság, a tanács, és itt számunkra is teljesen világos kell, hogy legyen, hogy az európai költségvetés meghatározott összeget kellene, hogy hozzárendeljen ehhez, és meg kell mondanunk, hogy milyen területen lehetne ilyen kezdeményezést tenni, hogy például a szerződés módosítás is ide tartozhatna-e. Jelenleg is beszélünk itt a parlamentben is a bankfelügyelet kérdéséről, a pénzügyi felügyeletről, ez közvetlenül összefügg azzal a kérdéssel is, hogy az EU is, vagy a tagállami kormányok által felvetett kérdés, azaz a pénzpiacok e- feletti ellenőrzés egy olyan ügy, ami az embereket is nagyon komolyan foglalkoztatja, felkaroljuk-e ezt, követjük -e ezt az érdeklődést, és hogyha egy polgári kezdeményezés is ezt a témát fogja tartalmazni, akkor hajlandók leszünk-e majd meghozni egy megfelelő irányelvet, vagy valamilyen jogszabályt. És így módon egy törvényszöveget megalkotni. A következőt szeretném világossá tenni. Olyan időket élünk, amikor az emberek továbbra is bizonytalanok, és megígérni azt, hogy befolyása lehetnek a döntéshozatali folyamatokra, a, ennek az egész kérdésnek a lényege. A polgári kezdeményezés erre nyit lehetőséget. A következő üléseken is vissza kell térnünk ezekre a kérdésekre. Endudaf javaslatát nagyon jónak tartom, tehát azt, hogy hívjuk meg az Európai Ombudsmant, vitassuk meg vele is ezeket a kérdéseket, és Nézzük meg, hogy hol találkozik ez a kezdeményezés több más olyan kezdeményezéssel, aminek a célja a demokratikus részvétel, együtt döntés kiszélesítése és az európai polgárok eh, minél aktívabb bevonása a folyamatokba. Köszönöm szépen. Hefner eh, kollega kért még eh, szót de engedjék meg, hogy én is röviden véleményt nyilvánítsak a nagyon érdekes vita kapcsán. E, nagyon jó gondolatokat, e, gazdag e, eszmefutatásokat hallottunk, és az elhangzottakat nyilvánvalóan figyelembe fogjuk venni. A polgári kezdeményezés, ahogyan ezt Lamaszúr úr is elmondta, Európát közelebb akarja hozni a polgárokhoz. Ugyanakkor azonban azt is demonstrálni akarjuk, hogy létezik az olyan, hogy európai nép. A német alkotmánybíróság egyik eh, tavaly június 30-i döntése kapcsán azt mondtuk, hogy ez az ügy nem csak Németországot érinti, természetesen végső soron eh, Németországot is, de egész Európát is. És ezért eh, döntöttünk úgy, hogy ebben a jogalkotási ciklusban több találkozót fogunk megszervezni, mind a 27 tagállom beli tudósokkal, kutatókkal, és megpróbáljuk megvizsgálni ezt a kérdést, hogy a nép, mint meghatározás mennyiben alkalmazható az európai polgárok közösségére. Azt hiszem, talán levonhatjuk azt a következtetést, hogy a demokratikus deficitet, amiről annyit beszélünk, nem lehet teljesen megszüntetni és kiküszöbölni, és hogy valószínűleg nem mondhatjuk azt, hogy létezik európai nép. De azért a tudatot, az európaiság tudatát erősíteni lehet azzal, hogyha a részvétel lehetőségét bővítjük. És ebből a szempontból ilyen megfontolásból. Ez a polgári kezdeményezés egy olyan eszköz, amelynek a segítségével rávilágíthatunk arra, hogy azért valahol mégis létezik az európaiak, akár népnek is nevezhető közössége, ha ezt nem is hívhatjuk így. Konkrétan, ami az kezdeményezések befogadhatóságának a kérdését illeti, egyetértek azzal, hogy ez kell, hogy legyen valami következménye annak, ha megszületik egy ilyen kezdeményezés jogkövetkezménye is kell, hogy legyen. Hogyha megfelelően sikeres az aláírások gyűjtése, akkor hogy elfogadhatónak nyilvánítják-e ezt az indítványt, ezt a kezdeményezést, egy nagyon fontos kérdés petícióval kapcsolatban nem beszélünk az elfogadhatóságról a benyújtás előtt, de mindenképpen a kötelező eh, hatályról kell gondolkoznunk. Ha egy, egy polgári kezdeményezés önmagában kötelezi a bizottságot arra, hogy válaszoljon. Ez kevés, ha azt mondjuk, hogy igen, mert itt valamilyen jogi következményt is hozzá kell ezt kapcsolni. Az is igaz, hogy viszont, hogy a 11. cikkben azt olvashatjuk, hogy a polgári kezdeményezés tárgya egy jogi aktus kell, hogy legyen, tehát nem feltétlenül jogalkotási aktus, hanem lehet az Európai Bizottságnak egy jogi aktusáról szó. És akkor ebből a szempontból az előző megfontolás nagyon lényeges, ugyanis eh, akkor sokkal markánsabbak a jogkövetkezmények, eh, és az ellenőrzés eh, szempontja is jobban érvényesülnek. Azt hiszem, hogy Sefcsevics biztos jelentésében nagyon sok a jó gondolat. De hogy legyen egy ellenőrzés már az aláírás gyűjtés során, ez szerintem fölösleges. Majd az a szervezet, amely az elfogadhatóságról dönt, nem feltétlenül az a szerv kell, hogy legyen, amelyik a megvalósításról gondoskodik, és a bizottság nem a megfelelő szerv. Eh, az, ezzel a döntéssel kapcsolatban egy harmadik szervre van szükség, amelyik eh, dönt az kezdeményezés befogadhatóságáról. Ended a jelentés javaslata nagyon fontos volt, hiszen eh, azzal is foglalkozik, hogy még milyen más szempontokat kell figyelembe venni, a vannak bizonyos szempontok, amelyeket nemzeti szinten célszerű vizsgálni, például az életkornak való megfelelés, és így tovább, és a második instancia kell, hogy egy európai instancia legyen, ahol a további Európával összefüggő szempontokat ellenőrzik. Úgyhogy ez a feladat összefüggésbe hozható tagállami példák országokkal, például Olaszországban is egy bíróság dönt az ilyen kezdeményezések befogadhatóságáról. Semmiképpen nem szabad ezt a kérdést egy olyan szervezetre bízni, amely már egyébként is túl terhelt. Egy harmadik független szervre van tehát szükség, amely semmiképpen nem lehet az Európai Bizottság. Talán néhány iránymutatást is ki kellene dolgozni ezzel a kérdéssel, tehát a polgári kezdeményezés fogadhatóságával kapcsolatban kell, hogy legyen egy szervezet, amely ezért lesz felelős, és eh, amely indokolást is kidolgoz eh, a kezdeményezésekről. Kell, hogy legyen eszmecsere, az, kez, és eldönt arról is, hogy szükséges-e valamilyen konzultáció. El kell kerülnünk azt, hogy a legkülönbözőbb területekről érkező eh, kezdeményezések kapcsán például vita legyen a sorrendiségről, hogy melyik érkezett először, hogyha hasonló témájú kezdeményezésekről van szó. Szóval kell egy olyan szervezet, amely ezeket a kérdéseket vizsgálja és ellenőrzi. A polgári kezdeményezés kapcsán szeretnénk egy erősebb európai közösséget, közösségnek a létét támogatni. És szerintem lesznek olyan kezdeményezések, amelyeknek a tárgya egyszerűen csak az lesz, hogy vagy pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak, és nem magasztosabb politikai célokkal. Erre is oda kell figyelnünk. Azután a garanciák kérdése. Komoly garanciákra lesz szükség és az európai nép meg kell, hogy mutassa, hogy létezik, hogy egyre tudatosabb ez kap most támogatást, és nyilvánvaló lesz majd a média szerepe és támogató fellépése is. Hogyha az aláírások száma elért egy bizonyos mennyiséget, akkor erről tájékoztatást kell adni, és ezzel az ismertséget is növelni tudjuk. Ezek lettek volna az első gondolataim az első eszmecsere kapcsán. És most szeretném még Héfner úrnak megadni a szót, utána pedig a két jelentéstevőnek. Mi volt a véleményük az eddig elhangzottakról? Héfner úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy nem csak most a kérdéseivel és az előbb elhangzott észrevételeivel, hanem a bevezetőben elmondottakkal is a leglényegesebb pontokra mutatott rá. Ön azt mondta, hogy ez a kezdeményezés lehet egy olyan eszköz, ami e, rámutat arra, hogy létezik európai nép. Azt hiszem, hogy ez az egyik legmélyebb dimenzió, e, dimenziójának a kérdésnek valóban nagyon nagy és komoly jelentősége van ennek, hiszen eh, segítjük azt, hogy létrejöjjön valami olyasmi, mint egy európai eh, nép, eh, és ebben valamiben az emberek, amit a korábbi az elődök is megpróbáltak létrehozni, most jobban tudnak részt venni. Sok vita folyt Franciaországban, Németországban, Dániában, Görögországban ezekről a kérdésekről, de összeurópai vita még nem volt ilyen európai kérdésekről, az igazi európai kérdésekről. Viszont, viszont több országban egyszerre indul el egy vita, hogyha ilyen kritériumot adunk egy kezdeményezésnek, akkor határokon átnyúlóan sok országban alakulhat ki egy ilyen európai vita. A másik nagyon fontos szempont a demokrácia, hogy az emberek a saját bőrükön közvetlenül megérezzék azt, hogy én is tehetek valamit. Nem csak az az érzés mindig, hogy ott fenn mindent eldöntenek, mi nem tettünk semmit. Nem, itt az emberek gondolhatják azt, hogy igen, nekünk is lehetnek javaslataink, ezt beterjesztjük, és ezt meg fogják hallgatni. Ez tűnik nekem a két leglényegesebb elemnek. Azért kértem többek között még egyszer szót, mert időnként a vita, az eszmecsere nem csak konkrét kérdésekkel foglalkozik, hanem itt filozofálgathatunk olyan lényeges kérdésekről, mint a közvetlen demokrácia, vagy a részvételi demokrácia. És ennek kapcsán szeretnék egy kérdést feltenni de előtte azért leszögezném, hogy szerintem, amikor folytatódnak a konzultációk, a leszmecserék itt a bizottságban, illetve majd amikor a jelentésről beszélünk, próbáljuk meg nagyon precízen megfogalmazni azt, amiről írunk, és maradjunk a tárnál, maradjunk tárgyszerűek hogyha itt most itt egy általános vitává tesszük ezt, itt már elbeszéltünk az Egyesült Államokról, Svájcról, az olasz demokrácia sajátosságairól, ez már egy teljesen más területre vinne minket. Egy példát kiragadnék Egyesült Államokban, Kaliforniában például, nincs, ugye, ugye az Egyesült Államokra gondolva nem mondhatjuk azt, hogy ott van polgári kezdeményezés, csak a szövetségi, némelyik szövetségi államban létezik ilyen, és Kalifornia az egyik ilyen állam, ott mindig pénzkérdés a dolog kiderült, hogy a sikeres, csak azok a kezdeményezések sikeresek, amelyek mögött sok pénz áll. De miért van ez így? Itt egy több mint száz éves jogalkot alkotó ezt a problémát nem ismerte fel, és egy rossz törvényt hozott. A Svájcban például semmilyen pénzt nem játszik a szerep, nem játszik a pénz. Az egyik félnek sokszor sok pénze van, a másiknak kevés, de nem mindig az nyer, amelyik mögött sok pénz áll. És miért van ez így Svájcban? Mert hogyha elérnek egy adott számot, támogatót, akkor a pro és kontra táborok, mind a két tábor egy véleményt alkothat. Olaszországról és más országokat is említették. Itt a jogalkotás kapcsán a lényeg az, hogy hogyan lehet okos, jó jogszabályokat hozni, megalkotni, hiszen a demokrácia azt jelenti, hogy a az embereknek, a népnek a lehető legnagyobb mértékben részt kell vennie a politikában, de itt most mi nem ilyen népi eh, kezdeményezésről beszélünk, amelyek léteznek egyik másik országban, hanem olyan eszközről beszélünk, ami ebben a formában sehol nem létezik. Nem ismerek semmi olyat, ami összehasonlítható lenne a European Citizens Initiative-vel. És eh, ezt örömben is mondom, de aggódva is. Azt mondom, a kezdeném, hogy miért aggódva. Az ilyen eh, particip participatív intézményekkel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy minél erőt teljesebben van kidolgozva, annál kevesebb a visszaélés. Mondanék egy példát. észak rene Veszfáliában van jog a népi kezdeményezésre, de ez nem kötelező, tehát a parlament nem köteles tenni bármit is. Ausztriában is így van, a polgárok kérhetnek valamit, kezdeményezhetnek valamit, de a parlament szabadon dönt arról, hogy erre reagál-e vagy sem a e, kormány elleni populista támadásokra használják sokszor az ilyen kezdeményezéseket, tehát visszaélnek vele, és így próbálják nyomás alá helyezni a kormányt. Azokban az országokban, ahol a e, kézvetlen demokráciát úgy alakítják ki, hogy egy ilyen e, polgári kezdeményezés eredmények kötelező, ez Azért nem működik, mert jogilag megfogalmazható indokolással ellátott határozott kezdeményezésre van szükség, és az ilyen buta szóvirágokat hát, ennek a kritériumnak nem felelnek meg még egyetlen egyszer sem sikerült, ugyanis igazi komoly törvény vagy jogszabály tervezetet létrehozni egy ilyen kezdeményes alapján, ezek általában csak ilyen üres szólamokat tartalmaznak, tartalmaztak mindez idáig. Most számunkra is azért lesz nehéz itt megfelelő válaszokat találni, mert az európai jogterületén ez egy teljesen új, szűz terület és nagyon világosan, lehetőleg a legvilágosabban kell fogalmazni, de ugyanakkor nyitott törvényre van szükség, nyitott jogszabályra van szükség. A tanács, a bizottság és a parlament is mindenképpen nagyon észszerűen kell, hogy megfogalmazza ezt a kérdést, nem túl szűken, hogyha például arról beszélünk, hogy milyen tárgykörhöz szólhatnak hozzá a polgárok. Az biztos, hogy EU kompetencia kell, hogy adott legyen, ez nem lehet kérdéses. Azután nem szabad, hogy a kezdeményezés megsértse például az uniós alapjogokat, és még sok más kérdés is felmerül, amelyeket azt hiszem, hogy még nagyon részletesen meg kell majd vitatnunk. Még két dolgot szeretnék röviden érinteni. Az egyik a félelmek kérdése. Furcsa módon olyan sok hozzászólásból kicsenget ez, és nem világosan, egyértelműen. Az empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy ha észszerűen alakítják ki az ilyen participatív eljárásokat, akkor nem kell félni ezektől. Ezek akkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalmi vita magasabb szinten és észszerűen folyjon egyfajta népfőiskolája ez a polgároknak. Tehát nem csak a kocsmai törzsasztalnál folyik a vita, és mindenki ott panaszkodik, meg javajog arról, hogy nem tud tenni semmit, hanem egyfajta felelősséget ró ez a polgárokra, amikor a döntéshozatal részeseivé akarnak válni, és ez mind a két fél számára előnyös. Na, azután mit is akartam még mondani? Elnézést kérek. Igen. Egy kérdéshez szeretnék még hozzászólni. Sokszor elhangzik egy ilyen előítélet, hogyha például adókkal kapcsolatban megszavazhatnának az emberek, akkor eltörölnék az adókat. Elég sok kutatás folyt erről, és a kutatások azt az eredményt hozták, hogy ahol me- megkérdezik az embereket, nagyon sok országban kötelező ez, tehát adó törvényeket nem lehet az emberek beleegyezéssel, a polgárok beleegyezéssel nélkül meghozni több országban, és itt kiderült, hogy az ilyen országokban transzparensebb és sokszor érthetőbb is az adórendszer, hatékonyabb, sokszor társadalmilag igazságosabb, és magasabb az adó morál, az az emberek több adót fizetnek akkor, hogyha az arra vonatkozó döntésben részt vettek, mintha olyan érzésük lenne, hogy valahol fenn döntötték ezt el, és őket nem kérdezték meg. Ezért nem szabad mindig csak azt gondolni, hogy az emberek haj félnek, hanem igenis felelősség teljesen is tudnak cselekedni az emberek, és itt ilyen felelősség teljes politikát akarunk a polgárokkal együtt. Ez nagyon sok lehetőséget nyit meg a jó politizálás előtt. De a fő kérésem az lenne, hogy amikor majd konkrétan dolgozzuk ilyen részletkérdéseket, amiket szinte kivétel nélkül felsoroltak, ne terheljük ezt túl egy olyan vitával, amelynek a tárgya, jogalkotási eszköz, eszközök, olyan jogalkotási eszközök lennének, amiről itt most nem beszélünk, mert itt nem olyan javaslatról beszélünk, amely az európai törvényekkel kapcsolatos szavazójogot ad az embereknek, hanem csak lehetővé teszi az emberek számára, hogy javaslatot tegyenek, és a bizottság szabadon dönt arról, hogy elfogadja ezt a javaslatot, vagy sem. Itt erről van csak szó. Köszönöm szépen. Messerschmitt úr két szót és Trafkovszki úr is. És aztán megadom még a szót a előadónak is. Még a bizottság részéről is szót kértek. Tehát a két képviselők. Röviden Dafurral kapcsolatban, ami a korlátozásokat illeti, milyen témában lehet polgári kezdeményezést benyújtani. Azt gondolom, hogy ahogy említette a kollégánk például a a halálbüntetést senki nem kívánja megváltoztatni ezzel kapcsolatban a jogszabályokat, én legalábbis nem. Az alapvető probléma az az, hogyha az ilyen típusú döntéseket, vagy az ilyen típusú javaslatokat kizárjuk, mellett, hogy én nem gondolom, hogy egy millió javaslatot alá lehet, egy millió aláírás lehet gyűjteni ezzel kapcsolatban. Nos, hogyha ezeket kizárjuk, akkor akkor például lehet, hogy olyan javaslatokat nyújtanak be, amelyek a meglévő jogokat bővítenék, például az emberjogi egyezménnyel kapcsolatban. Megállapodtunk abban, hogy nem eh, minden jegyzőkönyvet kell eh, átvenni az aki kommunitérben az emberjogi egyezménnyel kapcsolatban. Hogyha új eh, javaslatok merülnek fel, és egy millió polgár nem nyújthat nyújthat be olyan javaslatot, mely szerint az Európai Unió elfogadhatná ezeket a jegyzőkönyveket is, akkor nem mondhatnák-e azt is a polgárok, hogy ez már említett, vagy már ratifikált jegyzőkönyvöket fel kellene adni? Hogyha pozitív jogot adunk, akkor negatív jogot is kell adni. Kérdés az, hogy bízunk-e a polgárokban? És ha igen, akkor meg kell adni nekik ezt a jogot Azt hiszem, hogy ez a lényegi vita. Úgyhogy az eh, elengedhetetlen kérdés, amit mindenképpen fel kell vetni, és amit, meg, és amit módosítani kell, a négyes cikk négyes bekezdése, amely azt állítja, hogy azok a javaslatok, eh, amelyek egyértelműen az Európai Uniós értékekkel szembe mennek, ezt meg kell változtatni. Azt kellene mondani, hogy csak azok a kezdeményezések, amelyek az Európai Unió kompetenciájába tartoznak, azok képezhetik a polgári kezdeményezés tárgyát. Mert hogyha arról vitát kezdeményezünk, hogy mi tartozik a jogok közé, értékek közé, és mi az, ami nem, hát ez oda vezethet, hogy a kiterje- jogok kiterjesztését elfogadnánk, de szűkítését nem. és ezzel azt mutatnánk, hogy a polgárokkal szemben nincsen bizalmunk, ugyanúgy, mint ahogy magunk szemben sem, mert a saját demokratikus mandátumunkat arra használjuk, hogy ez ellen szavazunk. Elengedhetetlen tehát, hogy ne korlátozzuk azokat a javaslatokat, amelyeket egymillió polgár támogat, hogyha bízunk bennük, ugyanúgy, mint ahogy bízunk magunkban. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, Tarkovsky úr következik. Elnézést, a vita fényében vissza kell térnem egy pontra, azután, ami elhangzott. Az egész gondolat lényege az az, hogy próbáljuk meg elkerülni a polgárok csalódottságát, hogyha a kezdeményezésüket visszautasítják. Az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy az anyagban teljesen tegyük világossá az indokolásban, hogy, hogyha valami az Európai Unió hatáskörén kívül eh, esik, és vagy nem felel meg a szubszidiaritás alapelvével, alapelvének, akkor ezt el kell utasítanunk. És ezeket az elutasítási indokokat világossá kell tenni, és erről tájékoztatni kell mindenkit. Mindemellett a teljes vitában visszatérünk a legalapvetőbb európai kérdéshez, ki dönt arról, hogy az Európai Unió kompetense valamiben vagy nem hatáskörébe tartozik-e valami, vagy nem. Azért érek erre vissza, mert látom, hogy nagy problémát vetesz fel. Amikor Maastrichttal vagy Karlsruhe-val kapcsolatban problémák merültek fel, Tök, sok, sokan gondolkodtak, sokan mondták azt, hogy mindez az Európai Unió jogának a, a, az elsődlegességéről szól. De nem erről szól, hanem arról szól, hogy nem tudjuk, hogy ki mondja meg azt, hogy mi tartozik az Európai Unió hatáskörébe, vagy, és mi nem és ebben a bíróságnak is szerepe van. Ez a legfontosabb vitapont, hogyha erre visszatérünk, hogyha például az Európai Bizottság döntését megkérdőjelezik, és csak azt mondják, hogy legyen egy külön intézmény, amely meghozza ezt a döntést. De melyik intézmény? Az Európai Bíróságnak van bizonyos legitimációja, de mindig is problémák merültek fel ezzel kapcsolatban is, mert hogyha a, az, a, a nemzeti alkotmánybíróságokkal szemben, de hogyha teljesen új intézményről beszélünk, hát ez megint csak hogyan illesztjük bele az architektúrába. Mi történik akkor, hogyha egy ilyen petíció, petíciót, vagy egy ilyen kezdeményezést vissza kell utasítanunk, akkor mit teszünk? A másik pedig végig kell gondolnunk, hogy mi van akkor, hogyha a szerződést akarják megváltoztatni. Az Európai Bizottság mit mond akkor? Hát mit, mit tehetünk? Nem engedhetünk, nem fogadhatjuk el ezt a kezdeményezést, mert a szerződést akarja megváltoztatni, akkor a tanácsnak adjuk tovább, vagy mi legyen vele? a szubszidiaritás. Az Európai eh, Bizottságban bízunk-e eléggé, hogy eh, rájuk bíztuk, hogy döntsenek? Én, én bízom bennük eléggé, de az emberek megértik-e eh, azt, hogy a legitimitásnak ez a lényege? Ez a szubszidiaritáson túl megy, kész, vége? Vagy pedig küldjük tovább a tanácsnak ezt a kezdeményezést? Ez az igazi probléma. Tehát először, először is népszerűsítsük ezt, indokoljuk meg, tájékoztassunk mindenkit erről, és aztán utána lehet tovább haladni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselőjét ki kérem, Tenyér úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondanék a két előadónak és a hozzászólóknak is. Engedjék meg, hogy most ne reagáljak a konkrét hozzászólásokra, ha bár nagyon fontos kérdéseket öleltek fel. Inkább más szempontokra térnék ki, amelyek véleményem szerint a továbbiak szempontjából, a tovább gondolás szempontjából rendkívül lényegesek. Ami a tagállami ellenőrzést illeti, többen hozzászóltak e témában, hagyd tegyem világossá, hogy a javaslatunkban abból indulunk ki, hogy nem ideológiai alapon kell ezt megközelíteni, vagy más szempontok alapján, hanem nagyon pragmatikusan. Odáig jutottunk a bizottsági gondolkodásunkban, hogy fontos az, hogy eléggé ideje korán egy jogalkotási eszközzel rendelkezzünk, amely lehetővé teszi az aláírások gyűjtését, és mindezt csak a tagállamok tudják majd végrehajtani. Tehát nagyon gyakorlatilag módon közelítettük meg ezt a kérdést, nem is tudjuk elképzelni, hogy másként hogyan lenne ez megoldható. Ami pedig a befogadhatóságot illeti, kezdeményezéseket ellenőriznék, még mielőtt azok eljutnának a bizottsághoz, feltéve, hogy az egymillió aláírás összejön. Tehát mi, illetve a 300 ezer aláírás. De most itt egy olyan rendszert építenénk ki, amely az lehetővé tenni az aláírások gyűjtése szempontjából, hogy a szervezők bizonyos módon már szűrjék a kezdeményezést, és ezt bejegyzések kellene tehát be, be kellene jegyezni, egy olyan módozatban, amelyet meg ki kellene dolgozni, és amely lehetővé tenni a bizottság számára, hogy egy logisztikai támogatást biztosítson, hála annak, hogy egyfajta meghirdetettségnek kövez, meghirdetettséget kaphatna a kezdeményezés ilyen módon is. De mindenképpen arra van szükség, hogy egy párbeszéd kialakuljon a bizottság és a szervező között, többek között a bejegyzések a kapcsán és amennyiben nem világos, hogy mi is a tárgya a kezdeményezésnek, akkor az Európai Bizottság segíthetne abban, hogy az tisztuljon, világosá váljon, még mielőtt bejegyzésre kerülne az. Aztán kettőfajta szűrőt tudunk elképzelni, amelyet még a bejegyzés előtt érvényesítenénk. Ugye a bizottság akár megteheti azt is, hogy amennyiben teljesen értelmetlen, teljesen komolytalan a kezdeményezés, akkor nem, jegy, nem tedi azt be. De amennyiben a kezdeményezés ö, például teljesen ellentétes az unió alapértékeivel, akkor világos az, hogy mit kell tennünk. Például, hogyha valaki a halálbüntetést szeretné visszaállítani, és ha valaki azt kérdezi, hogy e tekintetben van-e uniós hatáskör vagy sim, akkor egy olyan kezdeményezéssel kell, hogy dolgunk legyen, amelyet nem vesznek be, nem fogadnak meg, nem jegyzik be, mert hogy a halálbüntetésnek a visszaállítása az teljesen ellentétes az unió alapértékrendszerével. Akkor, amikor a befogadhatóságról beszélünk, illetve a 300 ezer aláírásról, akkor tudom, egy összetett kérdésről van szó, ezt el kell ismernem, de a kérdés ugye az, hogy van-e jogi alapja a szerződésben arra, hogy a bizottság eldöntse, hogy mely kérdéseket fogad be visz tovább. E tekintetben az Európai Bizottság egy kiegyensúlyozott álláspontot kíván kialakítani. Nagyon sokan igényelték azt, hogy az elemzés már a kezdeti fázisban bekövetkezik. Mások pedig azt hangoztatták, hogy jobb lenne, hogyha a bizottság óvakodna attól, tartózkodna attól, hogy cenzúrázza a kezdeményezéseket. Amennyiben a bizottság elemzi a jogalapokat, akkor ezt úgy kell, hogy megtegye, hogy már a kezdeti szakaszban elvégzi ezt. Egyrészt azért, hogy ne okozon csalódást az állampolgárokban, másrészt pedig azért, hogy legyen lehetőség a tagállamoknak elkerülni azt, hogy olyan dolgok aláírása, aláírását ellenőrizze, amelyekről a bizottság az későbbiek során kimondja, hogy befogadhatatlan. Tehát ez a mögöttes filozófia, egyfajta egyensúlyt próbáltunk kialakítani a kellő idősz, ö, időzítés tekintetében, ne legyen túlságosan korai se, túlságosan késői se az ellenőrzés. Erre törekedett a bizottsága javaslatával. Ami pedig a szervezeti megoldásokat illeti. Ugye a bizottság megteti azt, hogy amennyiben hiányzik a jogalap, akkor elveti a kezdeményezést. Ebben az esetben az Európai Bíróságnál kellene, hogy a felelősviteli fórum működjön, az lenne a jogorvoslati fórum, erre többen rákérdeztek, és egy Európai Bíróság döntése ítélete lenne az, amik perdöntőként szolgálna e témában. A közösségi struktúrában ez az az intézmény, amely a legfelsőbb fóruma a jogi orvoslati kereseteknek. Ezek tehát azok a pontosítások, amelyek talán hasznosak a vita további folytatásában. Köszönöm szépen! Akkor most pedig kérdem ezt, hogy ki kíván hozzászólni, előadó úr. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak azért a rendkívül színes és tartalmas vitáira, amelyet lefolytattunk, és a kiváló javaslatokért, és ezek a elismerések természetesen az Európai Bizottság, Európai Bizottság képviselőjehez is szólnak, őt is megilletik. Elnök úr, úgy vélem, azt hozott itt el a több és a legtöbb hozzászólótól, hogy az ellenőrzését, ellenőrzést már egyből el kell kezdeni gyakorlatilag. Hogyha kivárnák a 300 ezer aláírásnak az összegyűjtését, ez rendkívül sok költséget idézne elő, rendkívül bürokratikus lenne. Arra van szükség, hogy a kezdeményezők egyből tudják, hogy befogadható lesz-e a kezdeményezésük vagy sem. Persze mindezt úgy, hogy az Európai Bíróságnak a felügyelete alatt zajlana mindez, legalábbis a folyamatnak a felső szintjén aztán, hogy most egy olyan típusú intézmény jöjjön létre, mint a, a, egy, egy ilyen fajta jogi ö, szervezet, egy jó, ö, jogászforum, amely elkülönülne a bizottságtól, aláhúzom, elkülönülne a bizottságtól, szóval et, hát, erre ezt érdemes tanulmányozni. Az a javaslat, ami az Európai Bizottság javaslatában szerepel, az e tekintetben nem igazán elfogadható, sőt nem reális egyáltalán. Teljesen egyetértek azzal a megoldással, amely DEF kollégánk fogalmazott meg, nevezetesen, hogy hallgassuk meg az egészen kiváló európai ombudsmánt, Diamantorosz urak, aki, akivel az petíciós bizottság nagyon szoros együttműködésben lép fel. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos lehet az, hogy meghallgassák, meghallgassuk a véleményét, vajon milyen szerepet képzel el a médián, a ombudsmannak, saját magának. Tehát mi történne akkor, hogyha egy kezdeményezés nem tesz eleget azon feltételeknek, amelyek lehetővé tehetik, hogy a vörös szőnyeget lefektessék a polgári kezdeményezés előtt, és az sikerre jusson. Hasznosak vélem azt is, mint ahogy azt megfogalmazta Gerero kollégánk, hogy biztosítsuk a pénzügyi átláthatóságot. Azon, pénzügy, azon embereknek a pénzügyi ugye, feltételeit, jellegzeteseket, akik a kezdeményezést megfogalmazzák. Hogyha lobbik, akkor lobbik. Ugye van a finanszírozásnak a kérdése ilyen szempontból, és a további szempontból is, nevezetesen a tagállamokat terhelni az ellenőrzése a, az aláírásoknak, aztán van a folyamatnak a további része, mely költségét a közösség viselni. De egy biztos, hogy ilyen szempontból is tudnunk kell az, hogy a kezdeményezés mögött ki vagy kik állnak. Egy további véleményem szerint rendkívül fontos szempont az, hogy az új folyamat nem rendelkezhet olyan célral, hogy egy új eljárást biztosítson politikai pártoknak, ezen az úton keresztül. Tehát azok a politikai pártok, amelyek nem jutottak be a parlamentekbe, azok ne használhassák fel ezt az eszközt. Persze világos az, például a petíciós bizottságnál azok nem mások, mint hamis vagy áll álcázott állampolgári kezdeményezések, amelyek mögött ott vannak lobbik. Világos, hogy az ilyeneknek a megjelenése elkerülhetetlen, de ugyanakkor ez a kezdeményezés semmiképpen, de semmiképpen nem azért jött és jön létre, hogy a politikai pártok ilyen úton, módon fürkészek be magukat. Tehát ez nem a képviseleti demokrácia pótszere, vagy lecserélője, hanem ez a kiegészítője. És azt kell olvasolnunk, hogy az emberek jelenleg úgy vélekednek, hogy nem érik el azt a tömeges kritik, azt a kritikus tömeget, amely lehetővé tenni a számukra, hogy hallassák hangukat, még akkor is, hogy létezik az Európai Parlament. Veszek egy példát. Ott van a család jognak a kérdése. Kik foglalkoznak azokkal a vegyes házás párokkal, akik egy harmadik országban élnek, és a negyedik országban jöttek létre a gyermekei, és akiknek az utazása vagy áttelepülése innét, onnét, amorá hatalmas problémákat, megoldatlan problémákat indít el, most szerencsére, szerencsére jelenleg már van valaki, aki ezzel foglalkozik, Redding asszonynak a személyében, de ez ideig nem így volt ez. Van egy másik példa, francia példa ezúttal. Franciaország azon országok közé tartozik, amely jelenleg nem ismeri el az egynemű pároknak a házasságát. Most ez független attól, hogy az ember támogatja ezt vagy sem, tehát hogyha van egy francia állampolgár, aki, aki házasságot köt homoszexuális személyként egy olyan személlyel, aki Franciaországban, Franciaországon kívül él, akkor akkor ez a házasságkötés ez nem lenne elismert Franciaországban amelynek az lenne a felháborító köd, következménye, hogy például azonos neműek, akik házasságát kötnek például Belgiumban, és Belgium ezt mondjuk elismeri, vagy Hollandia, Hollandiában, áttelepülnének Franciaországba, és ezt a, joguk, ezt a jogukat nem ismernék el Franciaországban. Elképesztő ez, nem? Tehát azt a problémát kell látnunk, amelyel senki nem foglalkozott ez idáig, mert hogy ők nem tesztek itt több millió szavazót. Vagy pedig az Erasmus ösztöndíjasoknak a kérdését is idézhetjük. Nagyon meglepődnek ők, hogy miután elvégzik tanulmányokat mondjuk két-három európai egyetemen, különböző erős országokban, olyan diplomát kapnak a zsebükbe, amelyeket az adott országokban el sem ismernek. Elfogadhatatlan ez. Ez egy lentétes bizonyos közösségi rendelkezéseket, és ugyanakkor ők nem képesek egy igazi kritikus többeket kitenni, mert hogy 0,5%-át képviseli a, a lakosságnak. Vagy beszélhetnénk például azon határokon átkelő dolgozókról, akik a határ mentén vagy a túlsországban dolgoznak, akik akár jogi szempontból, akár családjogi szempontból, adózási szempontból olyan problémákkal szembesülnek, amelyeket a politikai pártok nem vállaltak fel ez idáig. Tehát az elsődleges cél, nem az egyetlen, az elsődleges célja ennek a kezdeményezésnek az, hogy olyan ö, kérdésekkel foglalkozzon az Unió, amelyek olyan polgároktól származnak, akik nagyon kis létszámmal rendelkeznek, ha országonként szemléljük őket, de akik azért az európai léptékben már akár hát egy millió főt is kitehetnek. Most a témáktól függ, függetlenül, amelyeket az idáig említettem, és amely kifejezetten az állampolgárok életével kapcsolatos, lesznek azok a kérdések, amelyek kifejezetten politikai jellegűek, és am- vagy közpolitikai jellegűek akár, és amelyek tekintetében az Unió az idáig nem alkotott jogot, vagy ő, azt igénylik az állampolgárok, hogy módosuljon az eddigi jogalkotás. Viszont ugye az alapszerződés azt mondja ki, hogy olyan hatáskörökben lehet tehát tenni kezdeményezéseket, amelyek az szerződés hatája alá tartoznak. Messerschmitt úrnak az észrevételével természetesen teljesen egyetértek, viszont ugyanakkor az emberjogi kartával kapcsolatosan vigyázzunk csak. Világos az, hogy a halálbüntetést eltöröltük az Európai Unióban, továbbá az emberjogi egyezmény összes aláírónak az országában. Viszont az alapvető jogok kartájának az első pontja azt írja elő, hogy ö, egyes országokban, vagy lehetővé teszi azt, hogy ö, az abortusz tiltott legyen egyes, tagállamok, egyes tagállamban, és engedélyezett legyen más tagállamban. Azaz az egyetlen ö, nagyon stabil jogi megközelíthetőségi út az az, hogy az Európai Uniónak a hatás köreiből indulunk ki. Viszont hát lesznek olyan kezdeményezések, amelyek gondot fognak hozni. Például Gerer és mások is említették a költségvetési meg, megközelítésnek a problémáját. Nem vagyok annyira optimista, mint Hafner úr, szóval ha az emberek véleményét kérjük ki adózás szempontjából, mindig kiderül az, hogy nagyon kedvező adószabályokat kívánnak maguknak. Kaliforniában például azt látjuk, hogy folyamatosan csődben van, vannak, lehetetlenség növelni az adó bevételeket ennek ellenére. És hát főként jelenleg egy millió föld találni az országainkban arra a célra, hogy csökkentsék a tagállami hozzájárulást az Unió finanszírozásában, hát ez könnyű szerrel megvalósulhatta, különösen azon tagállamokban, amelyek nettó befizetői az Uniónak. Továbbá, ott van a bővítésnek a kérdésköre. Ugye az unió bővítésének a kérdésköre az nem az unió hatáskörébe tartozik, hanem a nemzetközi szerződéseknek hatáskörében. Jó, rendben. De például azt mondjuk, hogy megnyitottuk, hogy azt mondjuk, hogy nyissuk meg a tárgyalásokat egy országgal, például Horvátországgal. De hát lehet, hogy az Unió egyrészt megnyitotta a maga részéről a tárgyalásokat a csatlakozásról Horvátországgal, de lehet, hogy egy millió fő összejönne az Unió 27-ben arra a kezdeményezése, hogy ne támogass az Unió, hogy ne támogassák az Unió be, tehát a belépését Horvátországnak az Unióba. Kaufmann asszonynak a jelentését ismerjük, erre utalt Dafur is, de ami a Európai Parlament képviselők számának a megoszlását, illetve létszámát illeti, ez egy olyan hatáskör, amely az unió hatáskörébe tartozik. És van, aki azt is mondhatja akár, hogyha ö, valaki ezt is kezdeményezheti, hogy egészen másként értelmezi az eddigi létszámot, és e tekintetben egy hatalmas változást akar elérni, vagy pedig a degresszivitásnak, a, vagy illetve az arányosságnak, a proporcionalitásnak az, a szempontját kívánja másként érvényesíteni. Márpedig e, tekintetben az értelmezés rendkívül sok színű lehet, és ha ilyen területen is lehetővé tennénk a kezdeményezés jogát, e, akkor akkor hát teljesen szétfeszítenénk a kereteket. Ugyanígy a csatlakozással kapcsolatosan ezt lehet megfogalmazni és egy utolsó példával még hadd szolgáljak, ha már nem akarok túlságosan hosszú lenni, vegyük figyelembe azt az esetet is, amikor kettő vagy három kezdeményezés fut be, amelyek egymással szöges ellentétben állnak. Például ott van a GMO-knak a témája. Egyesek azt szeretnék, hogy sokkal szigorúbb legyen a GMO közösségi szabályozása, de ott van viszont egy millió mezőgazdász, akik siván azt amellett kadoskodhatnak, hogy tehogy is gond a GMO rajta, termesszük a GMO növényeket. Mindezzel azt akartam mondani, hogy már a most kilakult vita azt sugalja nekem, hogy felmerül egy kérdés, vajon mi a jelentésünknek a révén, vagy pedig az Európai Bizottság, vagy pedig egy olyan hatóság vagy szervezet, amely nem a bizottság, de egyfajta első szintű keresetet elbíráló bíróság jellegű ö, fórum, amelynek a feleviteli fóruma az Európai Bíróság lenne. Tehát ezeknek nem kellene ö, e egy olyan útmutatót készíteni, amelyben megfogalmaznák ezek az intézmények, szervezetek a befogadhatóságnak a kritériumát. Viszont az általam szolgált példák már eleve mutatják, hogy mennyire összetett ez a kérdéskör, mert mindegyik kérdés külön-külön jogi szempontot, jogi kérdéseket, további kérdéseket és politikai további nagy kérdőjeleket vet fel. Ezzel nem akartam azt mondani, hogy hát csak falba ütközünk, mindössze azt akarta volna jelezni, hogy rengeteg hipotézissel kell együtt dolgoznunk, és ezeknek a révén megvizsgálunk a lehetséges válaszokat, mikor és hogyan tudjuk kínálni a megfelelő válaszokat, illetve melyik az a szervezet, amelyik a leginkább alkalmas lehet arra, hogy a befogadhatóságról nyilatkozzék. Hogyan lehet megkönnyíteni a tevékenységét annak a fórumnak, vagy azoknak a fórumoknak, amelyek a befogadhatóságról döntenek, ez is kell, hogy vezéreljen minket. Elnök úr, úgy vélem, hogy a már kilakult vita pontosan mutatja, hogy mennyire fantasztikusan érdekes témáról van szó, és mennyire összetett témáról van szó, ha meg hatékony megoldást akarunk találni. Köszönöm szépen, Lamász úr. úr. Köszönjük, hogy a különböző javaslatokat összefoglalta még egyszer, és bemutatta, hogy mennyire összetett ez a téma. Tehát nagyon fontos kérdés ez. A Lisszaboni szerződést végre kell hajtani, előre kell lépni, nagyon sok munkám van. Gormai a következik. Köszönöm szépen. Nézzük világosan, hogy mi a helyzet. A Lisszaboni szerződés tartalommal kell megtölteni, ugye? Egy szabályt kell, egy jogszabályt kell létrehozni azzal kapcsolatban, hogy ez a polgári kezdeményezés hogyan működjön. Ne felejtsünk el, ne felejtsük el, hogy két vezérelv van ezzel a javaslattal kapcsolatban. Az egyik az, hogy a feltételek biztosítsák azt, hogy a polgári kezdeményezés reprezentatív az Európai Unió érdekeit kapcs- érdekeivel kapcsolatban, és akkor kollégák is említették, hogy mi kompetenciákba kell, hogy tartozzon, ez, tartozzanak ezek a kérdések, másodszor pedig egyszerű és felhasználóbarát kell, hogy legyen, ez nem mindig egyszerű. Csak azt szeretném világossá tenni, hogy az Európai Bizottság nagyon jó munkát végzett. Nem csak azért, mert sok konzultációt folytott, folytattak, ahogy Hefner úr is mondta, természetesen szerveztek meghallgatást, közmeghallgatást, hiszen vita alatt teljesen világos javaslatot nyújtottak be, amely mely már eleve kiváló javaslat. Másik kérdés az az, hogy hány polgár olvassa el a szerződést? Hogyha elolvassa a szerződést, akkor tudná azt, hogy milyen, javaslat, milyen kérdésekbe jutott be javaslatot. Ez eléggé gyakorlatias ember vagyok. Világosá kell tenni a polgárok számára is, hogy most van lehetőségük arra, hogy közelebb kerüljenek Brüsszelhez, hogy a demokrácia deficitet leépítsük. Biztos vagyok benne, hogy a média megfelelő segédletével teljesen világosak eh, eh, kell, hogy legyünk, precízek kell, hogy legyünk, és egyszerűen kell, hogy fogalmazzunk. Eh, természetesen ez lehetőséget is nyújt, de ezzel a lehetőséggel megfelelően, eszközzel megfelelően kell élni. Én nagyon örülök annak, hogy a kollégáink és az elnök úr is számos megjegyzést tettek. Azonban most egy további javaslatot szeretnék tenni. Ez egy történelmi lehetőséget jelent az Európai Unió számára, azonban biztosítanunk kell, hogy ez tényleg jó legyen nekik. 1979 óta egyre kevesebb európai polgár szavaz Európa, az európai választásokon. Tehát, hogyha valami európait akarunk csinálni, valami európai népet akarunk, akkor lehetőséget kell adni az európai polgároknak arra, hogy a véleményüket kinyilvánítsák arról, hogy hogyan lehet újra életet lehelni Európába. Én hiszek abban, hogy jó a jogalkotásunk, hiszen profik készítik a jogszabályokat. Amit elvárunk tőlük, az hozzáadott érték. A polgároktól azt várjuk, hogyan tudjuk Európát újra növekedési pályára állítani. Világos az is, hogy látnunk kell azt, hogy mi a következő lépés. Egyetértek az Európai Bizottsággal abban, hogy világosá kell tenni természetesen azt, hogy, hogy verifikálni kell az aláírásokat, természetesen azt is meg kell, meg kell nézni, hogy mikor kell verifikálni az, az aláírásokat, a folyamat elején, vagy később. Persze, hogyha 300 ezer aláírást akarnak begyűjteni, én szerintem kevesebbet kellene. Valamilyen típusú biztosi, biztonságot szeretnénk a rendszerben megvalósítani. Természetesen, ahogy Lemaszur úr is mondta, láthatjuk ezt a költségvetés szempontjából. Legyünk realisták, nem egyszerű egymillió aláírást gyűjteni, de ennek az egymillió aláírásnak a lényege, hogy jobb Európát hozzunk létre vele, és hogyha valamilyen megoldást, valamilyen ellenőrzést akarunk elérni, akkor ez jó irányba kell, hogy mutasson. Nem lehet ezt politikai érdekekre használni, hanem Európát kell jobbítani, javítani nőknek, férfiaknak, fogyatékkal élőknek, mindenki számára. Csütörtökön lesz egy vita a kollégáinkkal, és biztos vagyok benne, hogy ott sikerül majd megállapodni, és biztos, hogy a titkárság segítségével a legjobb javaslatokat tudjuk majd kidolgozni. A kollégáknak lehetőségük van, hogy segítsenek nekünk. Nagyon örülök annak, hogy a spanyol elnökség is itt van, hiszen természetesen nagyon sokat dolgoztak azon a trión belül, hogy ezt a polgári kezdeményezést útjára indítsák. Már az előző Európai Bizottság alatt kezdtük el a munkákat, és nekik is köszönetet kell mondanunk. Biztos vagyok benne, hogy hogy együtt jó eredményeket érhetünk el, de hát nagyon fontos, hogy felelősek legyünk, hiszen a célunk a jobb Európa. Köszönöm szépen mindenkinek, 6 óra 30 van, le is zártuk a vitát. Holnap 9 órakor találkozunk addig is minden jót!